elnök. Good morning, meine Damen. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Az ülés megnyitottam, kérem foglaljanak helyet. A következő napi rendi pont kapcsán az Európai Tanács nyilatkozata és a bizottság, tanács, bizottság nyilatkozatai következnek a legutóbbi tanácsülés konklúzióiról Van Rompuy úr kapná meg a szót, de még nincs itt, hát várnunk kell egy kicsikét.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 az Európai Tanács március 1-i második ülésének következtetéséről, még Van Rompuy meg nem érkezik szívesen. Elmesélgetek er, önöknek itt. Bonjour, Monsieur le Président, bienvenue. Jó napot kívánok, elnök úr! Üdvözöljük! Az ülés megnyitottuk, elnök úr, öné azonnal a szó. Elnök úr, tisztelt képviselők, az Európai Tanács március 1 és 2 ülése pozitív kimenetelű volt, és egy azonnali válság nem árnyékolta be. Nem lehetünk önteltek, hatalmas gazdasági kihívásokkal kell szembenéznünk. Ezek itt vannak előttünk, nem lehet a babérjainkon ülni. Több fronton tettünk erőfeszítéseket, és több fronton kell még erőfeszítéseket tenni. Az egyik ilyen front a fiskális konszolidáció, a másik a növekedés és foglalkoztatási program, Néhányan azt állítják, hogy ez a kettő egy mással ellentmondásban van. A mi feladatunk az, hogy azt garantáljuk, hogy ezek ne kerüljenek egymással összetűzésbe. A 30-as évek óta a gazdasági válságra a válasz a fiskális ösztönzőkből állt. Nagyon fontos a kereslet növelése 2008-ban a koordinált konszolidációs fiskális ösztönző erőt hoztak létre, és ez rövid távon segítséget is nyújtott ez az eszközrendszer. Azonban ennek az eszköznek a felhasználási lehetősége korlátozott. A legtöbb tagállamban azért, mert hihetetlenül el van minden állam adósodva. Ami megoldás volt korábban, az most probléma. Mik az adósság mögött rejlő okok? sokfélék. Sok esetben nem azért van, hogy túlságosan elszaladt volna a ló a közkiadások területén. Az adófizetőknek kellett megmenteni a válság sújtotta pénzügyi tájat, ahogy tetszik. Aztán ugye vannak ezek az ingatlan buborékok, amelyek mesterségesen növelték a költségvetési bevételeket, ezek is mind bedöltek a válsággal. És ezzel nőtt az eladósodottság, illetve a költségvetési hiány. Nagyon sok esetben a felhalmozódott adósságállomány okozza problémát. A legtöbb tagállam, amely adóságokkal rendelkezett, a 60%-os GDP arány fölé került az adósságállomány a Keynesi módszert nem szimmetrikusan alkalmazták. Nem kerültek elő feleslegek. Nem volt semmilyen biztonsági mars a válság idejére. Éppen ezért az új szerződésben meghatározott stabilitási, irányítási eszközök, amelyeket az európai csúcs találkozón aláírtak, nagyon fontosak. Ezek az új eszközök mm, nem tudják a kiegyenlített gazdasági ciklus esetében teljes mértékben elkerülni a válsághelyzetet, nem csökkentik a közkiadást, hanem ezek az új szabályok arról rendelkeznek, hogy ezeket nem szabad túlzott kölcsönök felvételével finanszírozni. A tanácsülésén arról állapodtak meg, hogy minden tagállamnak tiszteletben kell tartani a stabilitás és növekedés egyezményben foglaltakat, amely meg, amelyet megerősített a hatós csomag. Ugyanakkor, ami a konszolidációt illeti, a rövidtávú konszolidációt, ennek együtt kell haladnia további erőfeszítésekkel, amelyek arra irányulnak, hogy a foglalkoztatási lehetőségeket és a növekedést garantáljuk. Az Európai Tanács ülése foglalkozott ezzel az Európai Szemeszter keretében, és ahogy már erről beszámoltam korábban, januári első tanácskozásunkon is ezzel foglalkoztunk. Több szempontból néztük meg a kérdést. Szeretnénk garantálni, amikor is sikerül megfékeznünk a költségvetéseket, vagy megszab, megregulázunk a költségvetéseket, nagyon fontos, hogy támogassuk az innovációt, a beruházásokat ösztönözni kell, meg kell nézni a kiadásokat, segíteni kell a munkanélkülieket, meg kell nézni a különböző jövedelmeket, meg kell, fel kell lépni az adócsalásokkal szemben, nagyon fontos ugye a digitális és szolgáltatási piac megerősítése, 12 kolléga fogalmazta meg ezt egy levélben. Csökkenteni kell az adóterheket, főleg a kisjövedelmű ágazatokban. Vannak ugye védett ágazatok a kiskereskedelmi szolgáltatás területén. Nagyon fontos a bürokrácia csökkentése, a digitális, az e-közigazgatásnak köszönhetően. Megfelelő döntéseket kell hozni a foglalkoztatás és növekedés érdekében a fiskális konszolidáció közepette. Mindezt az intézmények fogják ellenőrizni ezeket a folyamatokat. Amint tudják, az európai szemeszter az éves politikai koordinációs programunk. A bizottság éves növekedési elemzése, illetve a júniusi tanácsi következtetések, ajánlások, amelyek minden tagállamra vonatkozó konkrét javaslatokat fogalmaznak meg, két nagyon fontos eszköz. Ami a kínálati oldalt illeti, itt azért várnunk kell az eredményekre. Ami a fiskális konszolidációt illeti, az egy azonnali mérséklő hatással bír a keresletre, de talán el tudjuk kerülni azt, hogy a hitelek össze menjenek, vagy csökkenjenek. Reméljük, hogy a bankok felhasználják az Európai Központi Bank likviditási segélyprogramját, hogy így lehessen a háztatásokat és a vállalkozásokat segíteniük a bankoknak. A kormányok és az LKB közös erőfeszítése elősegíti a nagyon nagy nyomással szembenéző tagállamokban az államadóság eh, problémájának megoldását. Nagyon fontos tehát a vállalásokat betartani, a stabilitás és növekedés egyezményben, illetve az új fiskális stabilitás egyezményben megfogalmazottakat vállalni kell. A monetáris politika mellett az átfogó bizalom helyreállító program nagyon fontos az eurózónában, és ezek az elemek is hozzájárulnak ahhoz, hogy a befektetők és fogyasztók bizalmát visszanyerjük, így lehet a növekedést és a foglalkoztatást elősegíteni. A mi stratégiánk úgy tűnik már működik. Fordulóponthoz érkeztünk a válságban, miközben tudjuk természetesen, hogy mennyire sok törékeny eleme van ennek a képnek. Nagyon fontos a növekedési stratégia. Az Európai Unió 2020-as stratégiában szerepelnek erre vonatkozó jelzőszámok. Az európai szemeszterben ezeket a jelzőszámokat is felülvizsgáljuk. Nagyon fontos a megfelelő foglalkoztatási politika a fiatalok számára. Akkor is, hogyha a fő felelősség a tagállamoknál van, az Európai Unió útmutatást tud biztosítani, ahogy ezt tettük a tanácsi konklúzióban. Várjuk a bizottság foglalkoztatási csomagját, reméljük, hogy tovább viszik ezt a munkát, amit mi elkezdtünk. Aztán beszéltünk a görögországi helyzetről, üdvözöltük az új görög programban elért eredményeket, a cél az, hogy a görög gazdaság fenntartható állapotba kerüljen stabilitás és a versenyképesség szempontjából. Az eurozóna vezetői támogatják a görög erőfeszítéseket, és ha megengedik, hadd emeljem ki azok számára, akik úgy gondolják, hogy az Európai Unió rá kényszeríti a megszorító intézkedéseket Görögországra, az eurozóna országok és az IMF 130 milliárd eurót tesznek rá még az eredeti 110 milliárdos programra. És így lehet garantálni azt, hogy 70%-át a jelenlegi adósságból leírhatnak a magánbankok. Átfogó támogatás Görögország számára a, száz, a GDP-nek 100%-át teszi ki. Ennélkül a görög helyzet elég nehéz, de még nehezebb lenne, ha nem segítenénk. Nagyon fontos, hogy legyen egy erőteljes növekedési program. Mobilizálni kell a különböző alapokat, a növekedési potenciált, a külföldi befektetéseket a bizottságtól. Azt kértük, hogy a technikai segítségnyújtást gyorsítsa fel Görögország számára. Az eurózóna vezetői megörősítették azt, hogy meg fogják nézni, hogy megnézzük, hogy a hónap végéig az európai pénzügyi segítő eszköz tűzfalainak a megfelelőségét is megvizsgálják. A márciusi Európai Tanácsülésén azért más témák is napirendre kerültek. Szerbiával kapcsolatban EU tagjelölti státuszt garantálunk ennek az országnak, hiszen nagyon sok eredményt értek el. A Belgrád és Pristina közötti párbeszédben reméljük, hogy ez a státusz bátorítja Szerbiát arra, hogy további lépéseket tegyen, hogy megfeleljen az EU tagság politika és gazdasági követelményeinek. És továbbra is reméljük, hogy Szerbia támogatja a regionális együttműködést, a jó szomszédsági viszonyokat a nyugat-balkáni térségben. Reméljük, hogy normalizálódik a helyzet Pristina és Belgrád között. Ami Bulgária és Románia Schengeni térséghez való csatlakozását illeti, szeretnénk, hogyha szeptemberben dönt erről az illetékes tanács, ugyanakkor megfelelő védő mechanizmusokat kellene kidolgozni, amelyek segítségével ez a folyamat sikerre vihető. Szíriával kapcsolatban borzasztó helyzet alakult ki, három kócs aspektussal foglalkoztunk Szíriát illetően, ami a humanitárius oldalt illeti, szeret, azt szeretnénk, hogyha az emberi jogok lábaltiprásának véget vetnének, és a polgári személyek elleni erőszakot befejeznék. Szeretnénk, hogyha lehetővé tennék a humanitárius segélyszervezetek számára a teljes mértékű hozzáférést. Az Európai Unió is mobilizálta a humanitárius segélyprogramját, és szeretnénk a szíriai rezsimre további nyomást gyakorolni, a tanács további megszorító intézkedéseket kíván bevezetni Szíriával szemben. Assad elnököt arra kérjük, hogy mondjon le, amint megkezdődik a demokratikus átalakulás, új partnerséget fogunk kidolgozni Szíriával, és segítséget is nyújtunk. A diplomáciai úton az Arab Liga erőfeszítéseit támogattuk, Kofi Annan programját és a szíriai nép barátainak szervezetének erőfeszítéseit is támogatjuk, és számítunk az ENSZ BT tagjaira, kiváltképpen Oroszországra és Kínára, hogy mindannyian járuljunk ahhoz hozzá, hogy érjen véget az erőszak Szíriában nem tudunk megfelelően fellépni az ENSZ mandátum nélkül szériát illetően. Egyhangulag támogatták ezt az álláspontot a tanácsban. Emlékeztetnék ön, emlékeztetném önöket arra, hogy sokkal több a közös külpolitikánk, mint gondolnák. Közös az álláspontunk Iránnal, Szíriával, Líbiával, a déli szomszédsággal kapcsolatban. Tehát a világ legveszélyesebb régióiban azt mondhatjuk, hogy 27-en tényleg egységesen lépünk fel, sokszor ezt szem előtt évezték. Megtiszteltek engem azzal, hogy mind a 27 európai állam és kormányfő megerősített két és fél évre, még, hogy még folytassam a tanács elnöki munkásságát. Nyilván nem fogja önöket meglepni, hogy első prioritásom a gazdaság marad a két és fél, következő két és fél évben. Ez az életvonalunk. Nagyon fontos gazdasági alapra van szükség a szociális modellek megvalósítás érdekében. Nagyon fontos a fiatal generáció támogatása. Csak így lehet nagyon fontos szerepet játszanunk a világ színpadán. Kedves kollégák, megtiszteltetés számomra, hogy ebben a döntő momentumban ezt a pozíciót továbbra is fenntarthatva folytathatom munkámat. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen el, Van Rompuy elnök úr, most pedig a bizottság nevében Barózó bizottsági elnök úr. Köszönöm, elnök úr, köszönöm a tanács elnökének is, tisztelt képviselők. Először is Noha már gratuláltam Van Rompuy úrnak az újra kinevezéséhez, most ezt megismétlem, és köszönetet mondok neki az elmúlt két és fél évi munkájáért. Együtt fogok működni vele, hogy erősebb maradjon, erősebb legyen az Európai Unió, erősebb védelmet nyerjenek eh, polgáraink, és erősebbek legyünk a világban. A tanács elnöke már ismertette a tanács eh, csúcs találkozójának kimenetelét, fontos kérdésekben eh, Szíria, Irán kérdésében, és ismertette azt a fontos döntést is, hogy Szerbiát eh, tagjelöltnek minősítettük. Én a magam részéről olyan dolgokra mutatnék rá, amelyek alapján bizakodva mondhatjuk, hogy az Európai Unió visszatérőben van a növekedési pályára. Úgy tűnik, hogy kisebb a feszültség az eurozónán belül, de azért a válság még nem ért véget. Törékeny maradt a helyzet, be kell fejeznünk a munkát, meg kell erősíteni a tűzfalakat. Ezek ugyanis a gazdasági irányítási rendszerünknek nagyon fontos elemei. Mint ahogy ebben a parlamentben már mondtam, azt szeretném, hogyha az állam és kormányfők nem csak a rövidtávú válságkezelésre, hanem a növekedésre is koncentrálnának. Az okos, befogadó fenntartható növekedésre. Ez ugyanis a kulcsa Európa jövőjének és jólétének. Ez marad az Európai 2020-as stratégia központi eleme, és ez marad a stabilitási és növekedési menetrend központi eleme is. Ezt a megközelítést egyre többen támogatják az Európai Tanács, a jó irányba tett lépésnek minősíthető, noha sok még a teendő. A csúcson komoly előre lépést értünk el a ezen megközelítés területén. Először is adtunk választ a görögországi válságra, tettünk a pénzügyi stabilitásért, és tettünk a munkahely teremtésért is, ugyanis elköteleztük magunkat a frontloading és a célzott befektetések mellett. Először beszélnék Görögországról. Többen mondták azt, hogy Görögország alá fog merülni. Én megkérdeztem mindig, hogy miért ne tudná Görögország megtenni a szükséges reformokat. Szerintem lehetséges. A görög parlament és a görög kormány úgy vélik, hogy ez lehetséges. A prioritás most az, hogy a második program működjön. Ez a kollektív feladatunk, támogatni a görög kormányt és a görög népet. Ennek érdekében az Európai Bizottság konkrét lépéseket is tesz. Én nagyon konkrét dolgokról beszéltem Papademos miniszterelnökkel, annak érdekében, hogy a legfontosabb döntések azonnal megszülessenek. Mint ahogy levelemben is látható, azt írtam neki, hogy az ifjúsági munkanélküliségre, az üzleti környezetre, a KKV-k likviditására, a strukturális alapok jobb abszorpciójára kell koncentrálni, és ezeken a területeken hetek alatt, nem pedig hónapok vagy évek alatt lehet eredményeket elérni az Európai Bizottságnak egy cselekvési csapata van most a helyszínen, amely támogatja a görög kormány munkáját. Ayer úrral, az Európai Befektetési Bank elnökével is konzultáltam, akiről arról besz, akivel arról beszélgettünk, hogy hogyan lehet megerősíteni a görög csomagot. Hamarosan kiadunk Rén biztos úrral egy közleményt a görög növekedéssel és munkahelyteremtéssel kapcsolatban, ez fogja tartalmazni a prioritásokat. Mint ahogy a stabilitási és növekedési menetrendben is mondtam, E, Görögország stabilitása előfeltétele az Európai Unió bizalmának helyreállítása, az ugyanis bizalom nélkül nem lesz növekedés és nem lesznek új munkahelyek. A szerződés aláírása újabb e, kötelezettségvállalást e, jelent. Ez nem az Európai Bizottság kedvenc mechanizmusa, mert kormányközi mechanizmusról van szó, azonban ennek a szerződésnek az aláírása 25 tagállam által egy olyan politikai nyilatkozat, amely arról szól, hogy az euró az nem csak egyes országok valutája, hanem az Európai Unió valutája. Ez egy erős üzenet arról, hogy az euró visszafordíthatatlan. És ezt az üzenetet jól fogadták az európai és az Európán kívüli befektetők is. A pénzügyi kultúránk megerősítése kell ahhoz, hogy az Európai Unió erősebb legyen. A hatos csomag és az európai stabilitási mechanizmus mellett ez a szerződés fontos része ennek a folyamatnak, ezért is fontos, hogy a szerződés rendelkezéseit a lehető leghamarabb összhangba hozzuk az európai joggal. Az aláíró felek egyetértettek abban, hogy öt éven belül az európai jogba fogják beilleszteni a szerződés rendelkezéseit. Az Európai Bizottság további módosítókat tett le az asztalra a tupec kapcsolatban annak érdekében, hogy eh, ezeket az intézkedéseket a közösségi jog alapján és ennek a parlamentnek a részvételével eh, tudjuk megvalósítani. Természetesen ez a megállapodás eh, nem térhet ki a gazdasági unió minden elemére a belső piac és a gazdasági, szociális kohéziónk elérése közösségi szempontból jobban megvalósítható a már létező európai szerződések szellemében és a közösségi módszer alapján. Tisztelt képviselők, a növekedési és foglalkoztatási stratégiánk megvalósítása volt a központi eleme az európai tanácsnak. A pénzügyi stabilitás fontos, de nem elégséges. Ezt többször kijelentettük, szükség van ugyanis a pénzügyi stabilitásra és a gazdasági növekedésre egyikre is, másikra is. A növekedés többféle módon érhető el, ehhez strukturális reformokra, az egységes belső piac elmélyítésére, célzott befektetésre, és felpörgetett kereskedelemre van szükség. Én azt mondtam az Európai Tanácson, hogy a tagállamoknak többek kell tenniük azért, hogy a döntéshozatal és a végrehajtás közti különbségeket felszámolják. Erről nem csak a Justus Lipsiusban kell beszélnünk, hanem ezt a stratégiát eh, el kell fogadtatnunk eh, a társadalmunkkal, a civil társadalommal. Azt is mondtam, hogy a társadalmi befogadásra is tekintettel kell lennünk, mert vannak bizonyos szociális vészhelyzetek, és növekszik a szegénység egy sor tagállamunkban azt is hangsúlyoztam, hogy a strukturális reform az politikailag és szociálisan is elfogadható kell, hogy legyen. Ezért a társadalmi párbeszéd rendkívül fontos. Ezért is fektetek olyan nagy hangsúlyt a háromoldalú társadalmi párbeszédre európai szinten és nemzeti szinten is. Ez az egyik eleme annak, hogy tisztességes megoldásokat találjunk, egy olyan megoldást, ahol a Eh, javak és a terhek eh, méltányosan vannak eh, elosztva. Szóba került a pénzügyi tranzakciók adója is tavaly, három európai tanácsi ülésen is hangsúlyoztuk, hogy az adóztatási kérdés fontos a megoldások megtalálása érdekében. Ezer milliárd euró veszik el az Európai Unióban adóelkerülés miatt. Ezt az ezer milliárd eurót kérem hasonlítsák össze ahhoz az összeghez, ami szükséges a nemzeti költségvetések konszolidálásához, és látjuk, hogy ez a pénz a gondjaink nagy részét megoldaná. Az Európai Bizottság konkrét intézkedéseket is fontolgat annak érdekében, hogy az adócsalással és az adó elkerüléssel szemben fellépjünk, de a tagállamoknak is van feladat európai szinten is nincs oka annak, hogy tovább vonakodjunk a megtakarítási adóról szóló irányelvvel kapcsolatos lépésektől, megtételétől ez a vonakodás eh, megint csak egy negatív eh, példája annak eh, a végrehajtási szakadéknak, amely jellemzi az Európai Uniót. Hoznak döntéseket, és aztán a tanács és a tagállamok nem hajtják végre ezeket a döntéseket. Tisztelt képviselők, mondtam, hogy az európai 2020-as program a cselekvési tervünk alfa és omegája az európai költségvetés a befektetésről is kell, hogy szóljon, ezért remélem, hogy konstruktívak lesznek, konstruktív lesz a párbeszéd a tagállamokkal. Örülök, hogy az Európai Parlament osztja ezt az álláspontomat. Annak is örülök, hogy a projektkötvényekkel kapcsolatos Európai Bizottsági Javaslatot ezen az európai csúcson elfogadták, csak úgy, mint más cselekvési prioritásokat, például az éves növekedési felmérés keretében hozandó lépéseket, amelyek rövid távon is munkahelyeket teremtenek és hozzájárulnak az európai gazdaság hosszú távú versenyképességéhez. Igazi cselekvést akarnak látni a polgáraink. Az informális januári csúcs óta az Európai Bizottság mindent megtesz annak érdekében, hogy csökkentse az ifjúsági, a fiatalkori munkanélküliséget, és segítse a KKV-kat, ugyanis a KKV-k lesznek alkalmasak a munkahelyteremtésre. Azóta 8 tagállamban jártunk, és a nemzeti közigazgatással való együttműködés keretében találtunk módot arra, hogy konkrét lépésekkel segítsük a fiatalok munkahelyhez jutását. Megteremtettük, tehát nagy lépést tettünk annak irányába, hogy megteremtsük a stabilitás körülményeit, de nagy munka áll még előttünk. Nem állandó drámára és hisztériára van szükség az euró körül, hanem kitartó lépésekre, amelyek megteremtik az európai szociális gazdaságot. Nagyobb kihívásokat rejteget a környezet, ezért versenyképes Európára van szükség, amely stabil és növekszik. És szolidaritásra is köszönöm. Köszönöm szépen, Barozó úr, most pedig az Európai Néppárt nevében József Dól kapja meg a szót 5 percre. Elnök úr, tanács elnöke először is Gratulálok ahhoz, hogy további két és fél évre kinevezték. Hát sok bátorságot kívánok a következő két és fél évre, mert nagyon jó javaslatokra van szükségünk annak érdekében, hogy munkahelyeket teremtsünk Európánkban. Azt hiszem, hogy két tanulságot lehet levonni a válságból. Az első, hogy hogyan lehet a nemzeti és közkiadásokat helyrehozni, és nem lehet várni. Tíz napja írták alá a 27-ek azt a szerződést, amely azt hiszem bemutatja, hogy a valóban előrelátó tagállamok belátták, hogy ezt a tanulságot le kell vonni. Nagyon fontos a bizalom, a fegyelem, az őszinteség szempontjából. Nem hiszem, hogy elég aláírni egy dokumentumot, alkalmazni kell. Itt azt várjuk a tagállamoktól, hogy tegyenek valamit. És várjuk, hogy a bizottságtól, a szerződések őrétől, hogy tegyen valamit. Mindenki emlékszik arra, hogy a legnagyobb tagállamok hogyan sértették meg a stabilitási paktumot. Hát van, aki azt mondta, hogy ez a paktum, ez butának nevezhető. Volt olyan bizottság elnöke. A hatos csomag és a kettes csomag, ezek fontos eszközök, de figyelem, alkalmazzuk is őket helyesen. A második levonandó tanulság, nagyon fontos, hogy fenntartható növekedést és megfelelő munkahely teremtése van szükség. Ezen a területen nem hiszem, hogy eredményekért értünk el a válság kezdete óta. Januári informális csúcs, csak annyit telt, hogy néhány ajánlás fogalmazott meg a tagállamok számára, nem volt semmilyen koordináció, semmilyen terv, ami a bizottságot illeti, nagyon sokat dolgozik, nagyon sok kezdeményezést hoz, de jobb lenne, ha egy közös projektben integrálnák a foglalkoztatási növekedési stratégiákat. Engem sokkol az, hogy milyen nehéz elvárni, vagy ki ö, kényszeríteni néhány tagállamtól, hogy alkalmazzák ezeket a szabályokat. Azt kérem a bizottságtól, hogy vegyék már elő ezeket a rosszalkodó tagállamokat, és tegyenek mindent meg ennek érdekében. Egy a tanácshoz és a bizottsághoz intézett hivatalos levélben kellene erről szólni, ami a belső piacot illeti a vég az év végén 20 éves lesz a belső piac. 20 évvel később még mindig vannak olyan elemek, amelyek kvázi csirájában folytják el a belső piaci kezdeményezéseket. Nagyon fontos, hogy a szabályok, amelyekről döntöttünk, ezeket alkalmazni kell. Kellene egy olyan jogalkotási csomag, amely megfelelő határidőket kitűzve segíti elő azt, hogy beteljesítsük a belső piacot jó lenne, ha egy icipici növekedési százalékról be lehetne számolni minden tagországban. A harmadik ágaz, amit én nagyon fontos az európai gazdaság szempontjából, az egyik legfontosabb blokkoló elem. Ha megnézzük, hogy az Európai Unión belül a gyógyszerek esetében kétszerese, háromszorosa lehet a különbség a tagállamok közötti árfekvésben, a kezeléseknél háromszoros lett a különbség, a biztosításoknál aztán megnézzük a, a diplomákat, ezek sem egyformán is e, kerülnek elismerésre. Biztos az, nem lehet mindent egyszerre megvalósítani. Éppen ezért azt kérem a bizottságtól, hogy egy új jogalkotási kezdeményezést vezessen be a harmadik ágazatban. A harmadik cselekvési szint a népát mi úgy gondoljuk, hogy nagyon fontosak a beruházások a növekedés szempontjából. Jó lenne a következő évben az európai költségvetésben legyen egy olyan elem, amely a növekedéshez, munkahelyteremtéshez hozzájáruló befektetésekről külön rendelkezik. Arról van szó, hogy fenntartható befektetéseket valósítsunk meg, arról van szó, hogy saját forrásokat biztosítsunk. Azt gondolom, hogy a multiplikátor hatásnak köszönhetően egy befektetett euró 5 euró hozamot is garantálhat. 2010-ben a 4 milliárd euró, amelyet ebbe az ágazatba tettünk be, 20 milliárd euró beruházás generált. A mi polgárainknak szükségünk van munka, munkára, a fiataloknak szükségük van munkahelyekre, a gazdaságunknak egy pici növekedése volna szüksége, és a jövő számára, ami a fiskális paktumot illeti, ez a megfelelő közkiadásokat, illetve a megfelelő költségvetés garantálja. Igaza van. Nagyon fontos az adócsalás elleni fellépés. Említette a számokat, hatalmas számokról van szó, amelyek a munkahelyteremtésre vonatkoznak. Ami az egységes piacot illeti, illetve a beruházási, költségvetési címsorok bevezetését, azt hiszem ez valóban garantálna a fenntartható növekedés és munkahelyteremtés. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, Dol úr. Most a Szocialisták és Demokraták frakciója nevében Svoboda úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is Rompoy elnök úrnak én is szeretnék gratulálni újraválasztásához. Nagyon sok vita lesz még ezekben a témákban, sok dolga lesz azután is. Először is a tanácsnak szeretnék gratulálni ahhoz a döntéséhez, amit nagyon fontosnak tartok, Szerbiával, Koszovóval kapcsolatos döntéséhez. Sajnos azonban nem született a Schengeni térség Bulgária-Románia ügyében pozitív döntés, pedig e két nemzet megérdemelni már, hogy a Schengeni egyezményhez csatlakozhasson, és sokkal gyakorlatilag engem, amit Sárközi elnök nem sokkal a tanácsülés után mondott. Gyakorlatilag Schengen felfüggesztését helyezte kilátásba. Kedves kollégák, mivel E Lehet, hogy útlevéllel kell majd jönnünk a Strasburgi plenáris ülésre? Ugye ezt nem gondolja komolyan a francia elnök sem. És ugyan amikor kiről beszél Sárközi elnök, amikor azt mondja, hogy a parlamenti szocialisták ö, Schengent aláássák. Nem, nem szabad visszafele lépni, előre kell lépni Európában, nem visszafelé, és ezért elutasítjuk Sárközi úr kiszólását, és még az elnöki választási kampány sem indokolhatja azt, hogy az anti-európai szókincshez folyamodjék. Maradjunk realisták és európaiak. Ez Sárközinek is jobban fog állni, higgyék el, ha megmarad európainak. Gazdasági kérdésekről szólván. Egy német újságban a következő mondatokat olvastam egy riportban a kereslet és kínálat rendszerét hogyan próbálják fenntartani akkor, hogy ha nem törődnek azokkal, akik vásárolják a termékeket. Az alacsony jövedelműek a globális spekuláció legnagyobb áldozatai, és ki gondol ezekre a szegényekre, akik egyre szegényebbek? Nem politikus mondta ezt, hanem Harry Belafonte, az énekes, sajnos nagyon sok politikus szókincséből már kiveszett ez a fajta gondolkodás, a szegényekkel való törődés, ezt meg kell változtatnunk Európában. Mert nem csak a keresletet kell növelni önmagáért, hanem éppen ellenkezőleg az embereket kell segíteni abban, hogy aztán keresletet is generáljanak Görögországban, Spanyolországban. Ez csak növekedéssel lehetséges, kevesebb adóval és kevesebb állami elvonással. Ami a legsúlyosabb ebben a dologban, kedves kollégák, az, hogy a fiatalkorúak munkanélküliségére nem reagálunk. Rompoy elnök úr igaza van, valamelyest reagált a tanács, de 2008-ban emelkedett meg radikálisan a fiatalkorúak munkanélküliségi rátája, és most 12-ben valamit mondunk erről. Argentinába, Brazíliába ö, vándorolnak az európai fiatalok, ez botrány, és ö, ö, nagyon sok fiatal pedig gyakorlatilag éhbérért kénytelen dolgozni. Ö, ö, 500 euróért, vagy 1000 euróért Olaszországban ugye már mozgalom is indult ezzel kapcsolatban. Tehát ezt az ifjúságot hogyan fogjuk megnyerni Európának, hogyha nem törődünk velük? Mi a saját frakciónk szempontjából ezt feladatunknak tekintjük. Rompuy úrnak igaza van. Ez nemzeti feladat is, a költségvetési fegyelem is tagállami felelősség, de Európának a fiatalokra kell helyezni a hangsúlyt, hogy ők legalább jó képzésben részesüljenek és munkahelyeket kaphassanak, mert szociális Európáról csak beszélünk ezer éve, Dráge elnök úr a központi bank részéről félreérthető dolgokat mondott. A szociális Európa úgy tűnik, hogy meghalt, de mi szociáldemokraták azért vagyunk, hogy feltámasszuk, meg kell reformálnunk, másképp kell felfognunk, de az identitásunk része a szociális Európa, és erről nem vagyunk hajlandók lemondani. Kedves kollégák, végül pedig sokan úgy gondolják, hogy a lakosságban reform ellenekkel, reform ellenes hangulat van. Na de azért van ez így, mert nem jó a politika. Ha Barozó elnök úr idézi a felmérést, ami az adó elkerülést, adócsalást vizsgálta meg, és ennek a nagyságrendjék, akkor látjuk, hogy itt valamit meg kell változtatni, és örülök annak, amit Barozó elnök úr mondott, és Rompoly úr is, hogy apró lépéseket tettünk előre valóban, de nem eléggé meggyőzőek ezek a lépések, az európai kontinens lakói, ha nem látják azt, hogy igazságosabb, szociálisabb politikát folytatunk, akkor valóban nem lesznek a reformok vállalására, a szociális modell, ha közben leépül, akkor mire támaszkodjon az egyszerű halandó. Mi ezt a szociális modellt minden erőnkkel meg fogjuk védelmezni. Köszönöm szépen! Tisztelt Svoboda úr, Odi képviselő kíván önnek kékártyával kérdést föltenni. Sajnos nem halljuk, mert nem használja a mikrofont. Szoboda úr, megmutatta az útlevelét, Nikolá Szárközire hivatkozva lebegtette útlevelét, lobogtatta. Tudja, -e, hogy Nikolá Szárközi mindig kiállt Schengen mellett? Tudja-e, uram, hogy Nikolá Szárközi nem akarja eltörölni Schengen, meg akarja erősíteni? Tudja-e, hogy hogyan működik a görög és török határ? Tudja-e, hogy a valóságban nem lehet biztonság nélkül szabadságot garantálni? Egy kérdést tennék önnek fel, Szoboda úr. Igen vagy nem, úgy gondolja, hogy a Schengeni rendelkezéseket megfelelően kezelik-e? Először is, Odi kolléga, én ezen túl most már mindig sárközire fogok gondolni, hogyha az útlevelemet előveszem, mert csak megerősít abban, amit mondtam. Igen, Schengen meg kell erősíteni, és a francia kormány is bűnös abban, hogy Románia, Bulgária annak ellenére, hogy a feltételeknek megfeleltek, még mindig nem tagjai a rendszernek. Én ezt kérdezném öntől vissza, mert a biztonsági feltételeket megteremtették, az intézkedéseket meghozták, és tulajdonképpen ezek után illegális, hogy nem bővítjük Schengent ezzel a két országgal, és hogy ezt feláldozni, ezt az alapvető elvi kérdést egy elnöki kampány miatt, ezt meg különösen megvetendő elegendőnek tartom, mert Schengen egy óriási európai vívmány, és ezt nem szabadna kétségbe vonni. Ez mutatja, Schengen mutatja azt, hogy képesek vagyunk az európai belső határokon szabadon közlekedni, ez egy akkora vívmány, hogy ha ezt nem veszi észre Serkozy úr, akkor ez az ő problémája, de François Hollandot ö, támogatjuk, aki megkívánja őrizni ezt a biztonság és szabadság rendszerét. Köszönöm szépen. Most a liberális frakció nevében Ferhofstadt úrnak adom meg a szót. Nem akartam bele avatkozni ebbe a témába, de azt mondani, hogy az immigránsoknak el kell hagyniuk Franciaországot, az azt jelenti, hogy támadjuk a partnereinket és alássuk Schengent. A kérdésem az az, hogy ki a szélső oldal jelöltje, Löpen vagy Szarközi? Amikor azt látom, hogy hogyan alakul ez az elnöki kampány. Én még nem láttam ilyet sehol máshol. Egy gyakorló francia elnök ilyen nyelvezetet használ. Ez a probléma ma. Ez a probléma. So, uh, let me return to... Akkor most pedig visszatérnék a vitára ami egy kicsit kisiklott Odi úr közbeszólásával. Először is gratulálok Van Rompuy elnök úrnak. Az európai tanácsok jönnek és elmúlnak, mármint a csúcs találkozók, és nagy önelégültség jellemzi őket gyakran. Ön tényleg azt hiszi, hogy fordulóponthoz értünk a válságban? Ön tényleg azt hiszi, hogy Monti és Rahoy erőfeszítései véget fognak vetni a válságnak? Hogy a fiskális paktum véget vet a zavaroknak, és hogy elég valóban az, hogy a két eh, eh, pénzalapot egyesítsük, 750 milliárd eh, euró elég lesz a válság befejezésére. Én azt gondolom, hogy teljesen más dolgok történnek itt. Azért nyugodtak le a kötvénypiacok, mert Drági úr elárasztotta a pénzpiacokat 1000 milliárd euróval. Ezzel időt nyertünk. E, egész egyszerűen pénzt nyomtattunk, 1000 milliárd eurót. Ez ugyanakkor nem egy strukturális megoldás erre a válságra. Ez kitart néhány hétig, néhány hónapig, de ez nem egy strukturális megoldás erre a válságra. Tudjuk, hogy mi a strukturális megoldása a válságnak Eh, a, tudjuk, hogy eh, közösségiesíteni kell az adósság egy részét. Én jártam az amerikai pénzügyminisztériumba, és ők is azt mondták, persze, csináljátok meg. Eh, ugyanezt mondja az IMF is. Mindenki tudja, hogy mi a megoldás, csak mi itt Európában nem tudjuk, hogy mi a megoldás tehát közösségiesíteni kellene az adósság 60% fölötti részét, akkor mindenki alacsonyabb kamatot fizet, beleértve Németországot is, ez megfelel a német alkotmánynak, és megfelel a nemzetközi és európai szerződéseknek, és ez egy 2300 milliárdos tűzfal, ez pedig egy igazi tűzfal. Azonban a 750 milliárd, a két alap egyesítése, az legfőjebb poroltó, az nem egy tűzfal arra akkor van szükség, hogyha kitör egy-egy válság Görögországban, Írországban vagy Portugálban, de a nagy gazdaságok lehűtésére nem elég. Nem elég Spanyolországra és nem elég ö, Olaszországra. Ö, parlamentben többség van ahhoz, hogy ne fogadjunk el új eh, jogszabályt az euróválsággal kapcsolatban, ha az a javaslat nem tartalmaz eh, az általam leírtakhoz hasonló megoldási javaslatot. Akkor még Szíriához szólnék néhány szót. 47 eh, holteste találtak tegnap is Homszban, nők és gyermekek holtestét, akiket leszúrtak, megkínoztak, elégettek, és Kofi Annan is azt Kofi Annanról is az derül ki, hogy nem érti a valóságot Damaszkuszban. Állítsuk le a légi közlekedést Szíriába. Küldjük haza a szíriai nagyköveteket. Assad barátait ne engedjük be országainkba, és minden megoldást vizsgáljunk meg mi is, csak úgy, mint Obama teszi. Biztonságos eh, térségek kialakítását. Valamit csináljunk, valamit csináljunk, mert most semmit nem csinálunk. ha nem lépünk, akkor csak egy lehetséges kimenetele lesz ennek a válságnak. Új Ruanda, új Srebrenica, és mi pedig bűntársak, cinkosok leszünk ebben. Verhofstadt úr, ön is kapott kérdést. Dol képviselő úr kíván kékkártyával kérdést fölteni. No, no, no, no. Nem, nem, nem. Egyszerűen szeretném megismerni Guy, kedves barátom reakcióját, mert Szárközi úr, de a Szárközi kormány nincsen a Front National tagja. Az ő kormányon soha nem tett ilyen megjegyzést. Nagyon veszélyes ilyen kijelentés. A második dolog, amit kérek, amikor Nelly Krőz azt mondja, hogy a Görögországnak ki kell lépni az Erózanából, Verhofstadt úr Nelly Krőzt nem kritizálta. Azt gondolom, elnök úr, hogy én voltam az első, aki eh, elítéltem azt a csendet, amely a holland kormány részéről uralkodott az internetes honlapokkal kapcsolatban. És túl kedves barátomat emlékeztetném, hogy egy kereszténydemokrata kormány, a liberális lehet, hogy elfelejtette. Én Röter úrral telefonáltam. Nem tudom, hogy Doll úr Maxim Verály kollégának telefonált-e el kell mondjam, ma délután világosan fogok fogalmazni. Támogatni fogok egy közös állásolalást a honlapokról, mert a holland kormány csöny hallgatása elfogadhatatlan. Ennek a kormánynak a, a holland kormány e, hallgatása nem fogadható el. Most, ami a rasszizmus illeti, azért senki kapcsolatban is lenne mit mondani. Köszönöm szépen. Micsoda barátság uralkodik önök között, uraim? Most pedig a zöldek frakció nevében Kohn-Bendit úr. Kedves kollégák, Forompoly úr! Nem tudom, hogy gratulálnom kell -e, vagy ön gratuláljon-e nekünk, hát majd meglátjuk, hogy ki gratulál kinek, meglátjuk majd. Remélem, hogy az ön második mandátuma nem lesz az első leképezése. Több mindent mondanék először is, ami senget illeti. Egyszerű dolog. Németország és Franciaország, ugye a tanácsban minden ország elutasította, hogy nemzeti szinten kell e, igazgatni a Schengeni térséget. Ha Görögország számára Ódi azt kívánja, hogyha nem provokálnánk a törököket teljesen elfogadhatatlan állásoklalásakor, akkor a törökökkel talán meg lehetne állapodni abban, hogy biztosítsák a határokat a törököket támadjuk, aztán mondjuk, hogy kedves törökök, legyetek már kedvesek velünk, hát ez így nem működik. Hát jó lenne magunk házatáján rendet rakni, aztán úgy lehet talán a görög-török határt biztosítani. Jobb lenne a kapcsolatunk Törökországgal is, ha rendeznénk ezt. Ez nem akármi, ez a valóság, az igazság, kedves barátom. Hát biztos hallotta, meg hallasz majd mást. Ha megengedik, a válságról szólnék. Én azt gondolom, hogy ez a történet, az aranyszabály, hármas aranyszabály pénzügyi, szociális és környezetvédelmi szabály kell. Ennek lenne értelme. Én nem vagyok egy pénzügyi aranyszabály ellen, de ha nincsen szociális és környezetvédelmi aranyszabály mellette, akkor nem vagyunk a helyzet magasatán, nem tudjuk a jövő generációjának lehetőséget garantálni. Mit kell még tenni ma? Kell egy gazdaságélénkítő program, de nem csak ilyen kis pici kis madzakokkal. Na most, ami a bankok megmentési csomagját illeti, hát több billióról beszélünk. Különböző befektetések segítségevel lehetett ezeket. A Marshall terv, ugye az európai, az amerikaiak támogatása volt. 800 milliárd euróról beszélünk, nem 4, 800 milliárd a gazdaságélénkítésre az európai szinten. Görögország, Portugália, Spanyolország támogatására. Legyünk már a helyzet magasatán, nem tudunk a válságból kilábalni megszorító csomagokkal, amelyek megfojtják az embereket, és nem adnak megfelelő perspektívát a lakosság számára. Azt gondolom, hogy a pénzügyi rendszer megmentés érdekében ekkorát léptünk, akkor az állampolgárok érdekében nem tudunk ugyanekkorát lépni. Szerintem ez banális. Szerintem egy Dól úrnak igaza van, saját forrásokkal, az Európai Beruházási Bankkal kellene egy olyan költségvetést kidolgozni, amely segítségével fel lehet tartósan e, lendíteni a gazdaságot a zöld gazdasággal is, ami az adócsalást illeti. Legyünk már őszinték amíg Európában fiskális vetélkedés, a verseny van szó, Írországban, ott van a Facebook és az Apple, Luxemburgban, Google és Amazon. A pénzt Franciaországban, Németországban generálják. De hol fizetik az adót? Írországban vagy Luxemburgban? Mert az adózás kedvezőbb amíg nem lehet ezeket az adóparadicsomokat feloldani, akkor kérem szépen ne is akarjunk az adócsalás ellen fellépni. Az adócsalás ellen mi a gyógyszer? Minden bank, amely Európában ö, legyen francia, vagy legyen svájci, vagy külföldi, nagyon fontos, hogy minden bank nyilatkozzon arról, hogy milyen letétei vannak. Ezt teszik az amerikaiak az UBS-el, az UBS-el, amikor amerikai pénz volt Svájcban, látják a svájci bankok, ugye nyilatkoztak. Tegyük ugyanezt. Nyilatkozati közzétételi kötelezettséget kell róni a bankokra. Banki titok az rendben van, ha sikerül ezt a nyilatkozatot elérni, akkor tudják, hogy az Európában generált pénzek után hol fizetik meg az adót. Két dologgal zárnám. Bosznia, Szerb, Belgrád nem értek egyet. Ha nem adunk esélyt Boszniának, ők a felelősök a háborúért, ők a kedvezményezetek, és az áldozatok Bosznia, Bosznia gyakorlatilag hátébe került. Szerintem ez nem elfogadható. Én nem támogatom a szerbiai megállapodást, tehát nem vagyok ennél pontosabban, de szerintem nem teszünk eleget Boszniáért. Ha nem teszünk valamit, bossz érdekében nem fogunk előlépni. Ami Szíriát illeti, Giver Hofstadtnak igaza van, Giver Hofstadtnak igaza van. Ma, mindjárt befejezem, nem mondjuk, hogy mit teszünk. Szíria elszigetelése és minden opció, felfegyverezni a független hadsereget, a humanitárius koridorok kialakítása, ha Assad úr nem akarja, most rákészítjük, vagy nem? Ez olyas valami. És kérem szépen, a szíriai nép lemészállása minden nap történik. Mi nem vagyunk elég gyorsak. Előbb gyorsabban mészárolnak, mint hogy mi fellépnénk. Nem vagyunk. Nem. Köszönjük szépen, Kombendit úr. Most megadom a szót a konzervatívok és reformisták frakciója nevében Kellenen úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyre jobban aggaszt az a önelégültség, ami az Európai Unió folyosóin tapasztalható. Sokan úgy gondolják, hogy a válság nagyján túl vagyunk, hiszen most új szerződést írtunk alá. De Egyesek tényleg azt gondolják, hogy csak néhány mediterrán országgal van baj, és az Európai Unió rendben van, semmi gond, ha megkötjük ezt a szerződést. De Európa nincs rendben, gazdasági gyengeség jellemzi minden területen, és az új szerződés csak egy vékony kenet a, a hallodoklón. A frakcióm nevében azt mondom, hogy nincs értelme ennek a szerződésnek az aláírásának, mások aláírták, de mi nem hiszünk abban, hogy ez megoldást hozna. Még mielőtt megszáradna a tinta a papíron, Spanyolország, Hollandia már azt mondják, hogy nem fognak megfelelni neki. Az Európai Tanács tehát elpazarolta az energiáját egy olyan papírra, amelynek semmilyen hatása nem lesz a lényegi problémákra, és közben tovább nyomorítja a görög társadalmat vannak. Görögországban a leghosszabb recesszió van, amióta csak a görög történelmet ismerjük, és a 30-as évek óta nem volt ilyen alacsony a foglalkoztatottság. Nyilvánvaló, ára van a dolognak, új irányt kell venni, olyan intézkedésekre van szükség, hogy egy szabályozott csődeljárás alá kell venni Görögországot, és le kell értékelni az, az új régi görög pénzt, hogy újraépítkezhessen az ország középtávú esélyekkel. Amikor az alapvető gazdasági problémákról beszélünk Európában, akkor továbbra is szerintem ijesztő a kép. 12 kormányfő három különböző politikai családból aláírt egy nyilatkozatot, amelyet a tanács megkapott, amely azt javasolta, hogy konstruktív újra építkezésre lenne szükség Európában, és Van Rompuy úr meglehetősen hűvösen fogadta ezt a javaslatot. Nem szabadna úgy csinálni, mintha a, a tanács továbbra is Franciaország és Németország határozza meg a tanács politikáját, és inkább ehelyett egy pozitív, előretekintő gazdasági növekedési, munkahelyteremtési napirendre lenne szükség. Gratulálok egyébként az ön újraválasztásához. Barozó úr, nem olyan növekedési rendre lenne szükség, amelyet egyébként önök is megfogalmaztatnak már korábban. Megígérték nekünk, hogy globális versenyképes, globális kívásoknak megfelelő versenyképes Európát építenek, és nem csak egy-két biztos fog majd érteni ehhez a témához. Szerintem a bizottságnak több időt kéne szánnia a reform kitalálására, és le kéne szoknia a versengésről a biztosok között. És ami a francia elnök jelentéseit illeti, a több protekcionizmus témáját szerintünk le kell építeni, és nem újakat kell létrehozni. Sárközi elnök egyébként múlt héten azt is mondta, hogy túl sok az idegen Franciaországban. Nos, én is ilyen vagyok, ha úgy tetszik, és örülünk annak, hogy nem kellett ö, útlevéle jönnünk ide, és nagyon sokan vannak itt, akik ugyanígy más nemzetiség útlevélre jönnek folyamatosan. Köszönjük szépen, kellene úr. Ön is kapott egy kérdést NATO képviselőtől. Válaszol erre? Hajlandó-e meghallgatni? Természetesen. NATO képviselő kíván önnek kérdést föltenni. Oké, okay, Peter. NATO. Uh, e, először is uh, gratulálok a kollégának, hogy uh, a brit álláspontot ismeri, és kimondja, hogy vissza kell térni Görögországnak a dragmához. Ugyanakkor eddig nem ezt mondta Nagy-Britannia, és nem ez a hivatalos álláspontja a brit pénzügyminisztériumnak. Egyetérte vagy sem velem, egyetérte a brit kormány álláspontjával, a pénzügyminiszter eh, álláspontjával, hogy szorosabb eh, fiskális unióra van szükség, eh, vagy az ő álláspontja már, mint az ön álláspontja, Kelehen úr, teljesen eltér a brit kormány hivatalos álláspontjától. Köszönöm. Én örülök annak, hogy nem én vagyok a szóvivője a brit kormánynak, de azt gondolom, hogy John George Osborne nagyon világosan fogalmazott. A görögök döntsenek saját sorsuk felül, és én ezzel egyet is tudok érteni. Ferrari. E, véleményem van arról, hogy okos dolog-e az Euróban benn maradniuk, e, és ezt ki is fejtettem, de alapvetően ezt választott politikusok döntik majd el Görögországban. Én egyébként hiszek a nemzeti demokráciában ezekben a dolgokban. Most a GUE frakció nevében Murphy képviselőnek adom meg a szót. Uh, Köszönöm, e, elnök úr, Barozó úr, Van Rompuy úr. Mindig meglepődök hogyan tudnak komoly arccal beszélni arról, hogy működik a stratégiánk, amikor arról beszélnek, hogy növekedés, hogy munkahelyteremtés, akkor, amikor önök aláássák az életszínvonalat, aláássák a görög társadalmat, és ott most a legmagasabb a munkanélküliség, csak úgy, mint az egész Európában, 25 millió munkanélküli, az egész eurozóna gazdasága csökken, és gyakorlatilag önök szinkronizálni akarják a megszorításokat Európában, de közben növekedésről beszélnek. E, e, George Orwell 1984 című regényében a szabadság az azt jelenti, hogy szabadon mondhatjuk azt, hogy kettő meg kettő az négy. A hármas cikk alapján a a célkitűzések eh, betartása, illetve a négyes cikkben megfogalmazott eh, eh, dolgok betartása az további megszorításokat jelent, további adókat jelent, több tízmilliárd eurónyi adót visszafizetni a kötvényeket és kifizetni a kamatokat. Az eurozónán belül az több száz milliárd euróba kerül, ez nem növekedés, ez egyre rosszabb válság, egyre rosszabb közszolgáltatások, munkások, egyre rosszabb munkakörülmények. Az ír kormány jelenleg csak a félelemre tud hivatkozni, és a félelemkeltésük központi eleme az a szerződéses cikkely, amely arról szól, hogy az ESM pénzalaphoz csak azok az országok férhetnek hozzá, amelyek aláírják ezt a szerződést. Szeretnék választ kapni arra a kérdésre, hogy ezt a zsarolási cikket hogyan szedték, tették be ebbe a szerződésbe, ki javasolta ezt a zsarolási cikket, és az ír kormány eh, ellenkezette akkor, amikor ez bekerült, és eh, ennek a cikknek az egyetlen értelme, hogy permanens megszorításokat eredményezzen. Eh, az ESM létrehozását szabályozó anyagot, illetve dokumentumot még nem írták alá a tagállamok. Az ír kormánynak van-e hatalma ahhoz, hogy elutasítsa a, ezt a szerződést, és csak akkor írja alá, hogyha ezt a zsaroló cikket kiszedik? Köszönöm szépen, most Ferrics képviselő kapszol. Ön újra két és fél éves mandátumot kapott Van Rompuy, biztos a nagy sikerei miatt. Lehet, hogy én tévedek. Ön arról beszélt, hogy milyen pozitív volt az utolsó európai csúcs, fordulóponthoz érte, érkeztünk, és minden nagyon jól megy. Majdnem elhittem. És aztán nem említette a csébetűvel kezdődő szót, a csődöt. Úgy teszünk, mintha nem lenne csőd, valójában csőd volt Görögországban a múlt héten. És ha meghallgatom itt önöket, akkor a folytassa sorozatra gondolok, a brit komédiára, amikor folytatják a gyarmati brit katonák a teapartit, akkor is, amikor a birodalom összeomlik körülöttük. Önök rögeszmésen azt gondolják, hogy nincsen probléma. E, önök tovább folytatják a teázgatást, és e, robbannak a bombák önök körül. 50% az ifjúsági munkanélküliség a e, Görögországban. Folytassák csak, persze. És éppen tegnap láttuk, hogy 110 német kötvénytulajdonos pert indít a görög kormány és a bankok ellen azért, hogy visszakapják a pénzüket, de önök folytassák csak, mert minden rendben lesz. De talán a legnagyobb akna, amire rátévednek, az, az amikor a német pénzügyminiszter azt mondja, éppen tegnap mondta, hogy senki nem tudja kizárni a harmadik megmentési akciót. Persze, igyák csak a portóit, és élvezzék a partit, de az egész az egy vicc dolog. Miért, vicc az egész. Miért történik ez? Azért tesszük ezeket a dolgokat, hogy hogy megmentsük Görögországot, nem keresztre feszítjük Görögországot. Egy bukásra ítélt projektet próbálunk aláducolni, mert tudjuk, hogy a Görögország megbukik, utána többi ország is meg fog bukni. Barozó úr azoknak a politikusoknak pedig, akik azt mondják, hogy valami visszafordíthatatlan, a történelem egy leckével szolgál, általában nem volt igazuk. Köszönjük szépen, most Golnis képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, először is szeretném Szobodorat arról tájékoztatni, hogy amióta megszülettek a Schengen egyezmények, be kell mutatnom az útlevelet vagy egy igazolványt, nem csak a határnál, hanem a belső utazásnál, amikor Strasbourgból Lyonba megyek, be kell mutatnom a beszállásnál, a regisztrációnál a személyigazolványomat. Furcsa, hiszen nincsenek már külső határ menti ellenőrzések, mégis vannak ellenőrzések. Első megjegyzés. Második, felhasználó nagy demokrata volt miniszterelnöke, amely betiltotta a Flams blokkot, a legnagyobb ellenzéket. Most pedig ugye itt vannak a az internetes honlapot. Úgy gondolják, hogy rasszista dolog az, hogy Franciaországban az embereknek halál hús kell enniük, akkor is a nem muzulmánok. Nem csak ez van, Verhastat úr. Hallottam ma reggel a tévében például, hogy Brüsszelben felgyújtottak dzsámikat, de hát eh, nem sokára be fogják majd eh, tiltani azokat az internetes honlapokat, hát meghajlok az ön liberalizmus előtt. Nos, ami a tanácsülést illeti, hát ez egy nem furcsa dolog, az utolsó lehetőség, beáldoztuk Görögországot, és a piacok átmenetileg megnyugodtak. Mit mondunk a stabilitásról, a koordinációról, az irányításról? A stabilitás, az a stabilitás demokráciában, na, népek nem mondhatják el a véleményüket, a koordináció az a megszorító intézkedés, a koordinációja a bizonytalanság, aztán egy furcsa bürokratikus, plutokratikus keverék, amely, eh, ha úgy tetszik, jól megvezeti az embereket. Egyre több autoritér, autoritári jellemvonásos van mindennek. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Most pedig Royal képviselőnek adom meg ad a szót a néppárt, meg a szót a néppártól. Tisztelt elnök urak! Helyesen állapítottuk meg, hogy még nem jutottunk ki a válságból, és bőven van még feladatunk. De az is helyes volt, hogy elmondtuk és elmondjuk, hogy a feladatok egy részét megoldottuk, és jó irányba tartunk ha nagy problémákat kell megoldani, akkor kell, hogy az ember az eredményekkel is számoljon, és nézze, hogy jó irányba megy És úgy gondolom, hogy jó irányba megyünk. Az elején elmondott kampányvitákra nincsen szükség, amelyeket önök is itt tartottak, ha a fiatalokat vissza akarjuk vezetni a munkaerő piacra. Növekedésre és stabilitásra van szükség, és ha azt akarjuk, hogy gazdaságilag fenntartható legyen Európa, és azt akarjuk, hogy a fiataloknak is legyen jövőjük, jövőjük akkor ehhez az is hozzátartozik, hogy körültekintően bánunk a pénzzel. És végre kontrollt gyakorlunk a pénz fölött. Ez nem buta takarékoskodást jelent, hanem normális, realista hozzáállást a pénz és költségvetési politikához. Mindenki követett el hibákat, van, amely, van olyan ország, amelyik nagyobbakat, van amelyik kisebbeket, és ha előre akarunk lépni, és tényleg növekedést akarunk, akkor nem szabad még több pénzt azoknak a kezébe adni, akik nem tudnak a pénzzel, nem akarnak a pénzzel felelősen bánni, hanem strukturális reformokat kell kikényszeríteni. Vannak olyan tagállamok Európában, akik nagyon jól működnek. Miért? Mert meghozták a szükséges strukturális reformokat, mert az iparra építettek, mert volt bátorságuk ahhoz, hogy bizonyos nehéz intézkedéseket meghozzanak most itt új szerződéseket kötünk, de több elgondolkodásra lenne szükség arról, hogy hogyan lehet az innovációt, a kutatást ösztönözni. Ezzel tennék a leg többet és a legjobbat Európa növekedéséért. És persze továbbra is kitartásra, önbizalomra és bátorságra van szükség, és a fiatalokba vetett bizalomra, kevesebb szabályra, több innovációra, több kutatásra, és nem csak a szavak szintjén, hanem a gyakorlati politizálás területén, mindig ha egy-egy döntést meghozunk. Köszönöm szépen. Most Robert Goebbels kap szót a szocialistáktól és demokratáktól. Tisztelte elnök úr, a legfontosabb eh, reform az lenne, hogy csökkentsük eh, a csúcsok számát, mert semmi értelme ilyen sok csúcsot tartani. Eh, a központi bank és Mário Draghi intézkedései nyújtanak számunkra vigaszt. Az elmúlt csúcson arról beszéltek, hogy erősebb lesz a növekedés, de a fiatalok munkanélküliségével kapcsolatban konkrét intézkedések nem hangzottak el. E, általában e, e nemzeti szinten egyébként is elillannak ezek e, a vágyak. Ismerjük Szarközi úrnak a véleményét a Európa jövőjével kapcsolatban. A elnök jelöltként ki akar szállni Schengenből Eh, nem tudván vagy ignorálván, hogy a szerződés része eh, a Schengen. A 67-es cikk eh, arról szól, hogy a tagállamok határain nincs ellenőrzés. Tehát Schengenből kilépni az azt jelenti, hogy Franciaország kilép az Európai Unióból van 4 hát milliárd személyi mozgás a francia határon, ezeket akarja ellenőrizni? Több millió turista érkezik minden nyáron Franciaországba, félmillióan járnak át a szomszédos országokba dolgozni. Őket akarja ellenőrizni? Ezek populista intézkedések csak arra szolgálnak, hogy elfedjék az ő képtelenségét arra, hogy növekedést teremtsen, láttuk Görögországban, ahol Európa olyan intézkedéseket kényszerített az országra, amelyek belső összeomláshoz vezettek, és amelyek miatt több ezer cég ment tönkre, csökkent az életszínvonal, Eh, és eh, Görögország képtelen a növekedésre ennek következtében. Köszönjük szépen, most Graf Lambsdorffnak adom meg a szót a liberálisoktól. Elnök úr, abban egyetértünk, hogy stabilitást szeretnénk, de ez mindig valahogy későbbre eh, tevődik át. A fiskális szerződés paktum a stabilitási kultúra szempontjából még nem jelent fordulópontot. Ebben is azt hiszem egyetértünk, ezt ki kell mondani. De fontos lépés jó irányba. Kiegyensúlyozott közt költségvetéseket szeretnénk, primér deficit nélkül, ha lehetséges. Adósság csökkentést szeretnénk az eurozónán belül, automatikus szankciókat szeretnénk azokkal szemben, akik bűnösök, jó előre, és Brüsszelnek való jelentéslételi kötelezettséget mielőtt eladósodnak az államok, és szeretnénk, hogyha a stabilitási mechanizmus még gyorsabban ö, hatályba lépjen, amikor szükség van rá. Ez a stabilitási kultúra részsel, Trupekkel megpróbáljuk ezt európai jogba átültetni, ezeket a gondolatokat a, a, a csőd eljárás rendszer szabályozásával egyetemben. Van pénz a strukturális alapokban, 16-18 milliárd mozgósítható lenne. A trojka, amit eddig Görögország tekintetében tett, azonban nem elegendő a növekedéshez. A mai vita több szempontból meglepő lenne a német Bundestagban, ahol a szociáldemokraták most azzal fenyegetőznek, hogy nem fogják megszavazni ezt a fiskális paktumot, mert ez újabb adókat jelenthet Németországban, de szerintem ez téves hozzáállás. Az a fontos, hogy a szociáldemokraták, amikor a jólétről beszélnek, akkor a stabilitási felelősségükre is gondolnának, és nem játszanák ki a két dolgot egymással szemben. Fontos dolog, hogy most tovább lépjünk a stabilitási kultúra fejlesztésében. Rompolőnek, ennek pedig gratulálok újra történt kinevezéséhez. Szerintem ön kiváló munkát végzett eddig, e, de úgy gondolom, hogy az ön posztja továbbra is téves e, poszton ül, olyan értelemben, hogy ezt a posztot, amit a a szerződés létrehozott, meg kéne változtatni, több kompetenciát kéne adni. Kanfán úr. <clears throat> Igen, Barózó úr. Itt vagyok helyesen beszélt az adócsalásról, hogy ez egy nagyon fontos küzdelem számunkra is, nagyon fontos a gazdaság hatékonyság és a szociális igazságosság szempontjából. Nagyon helyes erről beszélni, de szeretnénk tetteket is látni a szavak után. Hol vannak a nyilatkozatok bizottság részéről? Hol gyakorol nyomást a bizottság? Hol segít Görögországnak segíteni több száz milliárd eurót, amely ugye Svájcban található a görög kormányforrások szerint. Tudom, hogy nem, tehát nyilván Görögország maga tehet erről az adócsalás problémáról, de hol vannak a bizottsági fellépések, amelyek segítségével nyomást gyakorolnak Svájcra, hogy a pénz visszakerüljön Görögországba, ott adózák. Kombendit beszélt Obamáról, am, mit csinált Amerika a banki titokkal és Svájccal. Egy ugyanezt kellene csinálni, Európában, amit Obama csinált, Amerikában legyen ilyen területen kívüli banki titokra vonatkozó szabály. Jó lenne, ha lenne egy európai adóparadicsom lista. egy, kettő, három ország van, vannak köztük megállapodások, aztán nincsen más. Nos, hát a valódi küzdelem az üres, mert a fekete lista üres. Hol van egy ilyen irányú kezdeményezés bizottság részéről? Konkrét válaszokra várok, helyes nagy nyilatkozatokat tenni itt előttünk, de sokkal jobb lenne konkrét tettekre váltani ezeket. Én azt gondolom, hogy az országok akadályozzák meg ezt, de önökkel együtt nyomást tudunk gyakorolni az országokra. Barozó úr, egy utolsó kérdés a megszorításokról szól. Amikor informálisan beszélünk olyanok szolgálataival, illetve az ECFIN főigazgatósága, mit mondanak a munkatársak? Azt mondják, ha összevesszük a megszorított intézkedések politikáit, a bizottság hogy kívánja csökkenteni az adósságot, nem vagyunk képesek megmutatni azt, hogy van egy közös út, amely segítségével csökkenthető a deficit. Tehát néha több a hiány, mint kellene. Például Spanyolországban van ez, vagy Hollandiában. Lehet, hogy holnap Franciaországban is ez lesz, de Barózó a valóság az. Amikor ezeket a számokat bemutatják, ez nem működik. Mikor fogják el is, hogy mikor fognak utat ö, változtatni? Köszönöm szépen. Most pedig Zahradil kolléga kapja meg a szót az ECR nevében. Köszönöm, elnök úr. Valamikor egy görög újságban volt egy karikatúra Merkel asszonyról, és egy kereszt volt rá a karján. Egy horog kereszt. Elfogadható ez? Ez az európai integráció? Az európai nemzetek egymásra mutogatnak, és köpködnek egymásra. Idáig jutottunk az önök európai integrációs megközelítésével, ami a fiskális kompaktot, vagy paktumot illeti. Ez egy újabb lépés ebben az irányban. Nagyon fontos ebben nem a fiskális fegyelem, ami persze szükséges, hanem ennek a paktumnak a fő célja a további integráció, politizálás, mindent átított a politika Európában. Több feszültséget kelt a nemzetek között. Az én kormányom nem írta alá a fiskális kompaktot. Mi még eldöntjük, hogy akarunk-e csatlakozni az eurozónához, népszavazásra kell bocsátani az eurókérdést, mert a feltételek jelentősen megváltoztak. Azóta, hogy csatlakoztunk az EU-hoz, éppen ezért kell az állampolgárnak népszavazáson dönteni. GOEL frakció nevében. Konti úr. Kérje Praedre, kérje Barroso, kérje... Telt eh, elnök úr, tisztelt Rompoy Barozó elnök urak. Két éve ülnek itt előttem, az orrom előtt, és önök tárgyalnak az államfőkkel, kormányfőkkel, Görögország részéről is. És egy hatalmas kísérletben vesznek részt, legalábbis így fogalmaznak, kísérleteznek Görögországgal. Közben a bérek, a nyugdíjak, a foglalkoztatás mind a pincefenekén vannak, a kórházak bezárnak, a tarifári szerződéseket hatályon kívül helyezik. Másfél millió munkanélkülű van most Görögországban, nem hivatalos felmérések szerint, és az állam nem teljesíti kötelességét, a gondoskodást az állampolgárairól. Az ország gyakorlatilag csődbe ment, és főleg a fiatalok és a nyugdíjasok rovására, az ő pénzükből, zsebére, és önök eközben olyan döntéseket hoznak, amelyek egész Európát fogják csődbe dönteni, és még több munkanélkülit fognak generálni Európa szerte. A költségvetési fegyelem germán mintára való végrehajtása lehetetlen egy olyan országban és olyan körülmények között, ahol az emberek félnek egymástól, ahol a politikusok félnek a népszavazástól. Barózó úr, Römpö úr, a népeket nem elégíti ki az önök megoldás tervezete. A történelembe fekete betűkkel fog bemenni az önök neve. Köszönöm szépen, elnök úr. Ma délelőtt sok kritikát gyakoroltak. A francia elnök választási kampány során elhangzott nyilatkozata kapcsolatban, Schengennel kapcsolatban. Ez a kritika talán populista volt, a nyilatkozat pontosabban. Én ugyanezen modell alapján szeretném megvizsgálni, hogy mi minden szerepel több napilapban Európában ma. <clears throat> Az, hogy egy nagyon fontos progresszív, egy nagyon híres progresszív filozófus, aki egy kicsit idősebb már, de még nagyon is világosan gondolkodik, Habermas, mit mondott a fiskális paktuma kapcsolatban. Nagyon is pontosan ítéli meg ezt a paktumot, azt mondja, nem mondhatjuk azt, hogy ez a reform üdvözlendő, abban az illúzióban ringathatjuk magunkat, hogy a növekedés az integráció nélkül elképzelhető, a polgárok integráció nélkül. Egy demokratikus Európában csak a nép akarat, nép szavazás lenne a megoldás. Csak ez lenne a hiteles döntések alapja. Az Európai Unió arrogáns a lakossággal szemben és gyakorlatilag Európa a befektetők, beruházóknak a kiszolgálója. Az önök hibás döntéseit méressék meg demokratikus úton, módon. Talán két oldalú, har, három oldalú tárgyalások során kell valamit elérni, nem pedig az emberek feje felett, a munkavállalók, vállalkozások feje felett most pedig Coleman kapja meg a függetlenek nevében a szót. Last week. Köszönöm, elnök úr. A múlt héten a brit eh, eh, kormány eh, Biztonságpolitikai Bizottsága azt mondta, hogy a minisztereknek el kell tervezniük az eurozóna esetleges felbomlását. Gazdasági instabilitásról és politikai zavargásokról beszéltek, illetve arról, hogy előfordulhat, hogy több ezer gazdasági migráns érkezik Nagy-Britanniába káosz elől menekülve. Az illegális bevándorlás a jelenlegi körülmények között akkora problémává vált, hogy még Sarkozy elnök is azzal fenyegetőzött, hogy Franciaország kivonul a Schengeni megállapodásból. A e, Biztonságpolitikai Bizottság azt mondta, hogy hosszú távon az eurozóna országok a nemzetbiztonsági e, eszközeiket sem tudják fenntartani, e, hadseregeiket, stb. Ennyire aggasztónak tartja az eurozóna helyzetét a világ. Most a néppárt nevében Mauro képviselőnek adom meg a szót. Grazie, signor Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Én szeretném önt megvédeni azoktól a támadásoktól, amelyeket Svoboda úrtól és Verhofstadt képviselő úrtól kaptak. Úgy érzem, kapott, úgy érzem, hogy a központi bank elnökének kijelentését nem szabad ideológiai értelemben venni. Ez egy tényszerű megállapítás. 500 millió embert érintő kérdésről van szó, és összesen 60 milliót érintőről konkrétan. Fontos dolgot fogalmazott meg, a jóléti állam struktúrái kérdőleződnek jelenleg meg. Óriási problémák vannak, és a kormány és államfők valamennyien vagy populisták, vagy pedig és az ördögöt festik a falra, vagy pedig vakok, és megpróbálják elégedetlen lakosságukat féligéretekkel megnyugtatni. Ezért lenne szükség egységes szabályokra, növekedési szabályokra, pragmatikus, realista szabályokra, amelyek ezeket a szélsőségeket középre terelik. Ehhez meg kell teremteni a feltételeket. Most a bizottsághoz fordulok. A bizottság feladata lenne az, hogy ezt előkészítse, megteremtse a kormányok számára, és a polgárok számára pedig a, ö, olyan vita anyagot adjon, amely a polgárok számára is érthető, elfogadható, meg kell erősíteni a bizottság és parlament szerepét, stratégiai szerepet kell, hogy játszon ez a két intézmény. Mert ha nem így történik, akkor az a benyomás keletkezik a polgárokban, hogy érdemes támogatni a populista kormányaik egyedi kezdeményezését. Ferrerre képviselnek azt mondja. Sr. President, pergunta ao Sr. Presidente da Comissão porque é que o segundo pacote grego não vai funcionar. Köszönöm, eh, eh, biztos eh, elnök úr. Miért nem, működik a, miért nem fog működni a második görögmentőcsomag? Azért, mert az első sem működött egész egyszerűen nem lehet visszafizetni ezt az adósságot a megszorítások és a trojka által kikényszerített intézkedések olyan recesszióba kergetik Görögországot, amelyből nem tud kilábalni és nem tudja visszafizetni az adósságait. Az importok csökkennek, az bérek csökkennek, a versenyképesség is csökken Görögországban. Görögország jövőre immár ötödik recessziós évébe lép. Több ezer, 12 ezer vállalkozás ment csődbe Görögországban a közelmúltban. Eközben a, a trojka e, adónövelést szeretne, adóbevétel növelést akar e, látni, miközben az e, csökken. Görögországnak ahhoz kell megtalálni a pénzeket, hogy vissza tudja fizetni az adósságait. Honnan fog jönni Görögországban a növekedés a jelenlegi körülmények között? A trojka most a második csomag után a, növeke, az jövedelmek 22%-os csökkentését, a fiatalok esetében 30%-os csökkentését írja elő. Ez előszele annak, ami egész Európában történhet egy marsaltervre, növekedési marsaltervre, az adósságok közösségiesítésére van szükség, különben szakadékba hajtunk elég világosan kell a vészcsengőt csengetni. Köszönjük szépen, most az ALDE frakcióból Kacsin úr kap szót. Köszönöm szépen, tisztelt Rompoly elnök úr, tisztelt Barózó úr, üdvözlöm a tanács azon döntését, hogy Szerbiának és státuszt garantál. Ez egy pozitív lépés, és elismeri a szerb reformtörekvéseket. Nagyon fontos ez a szomszédos országok számára és a régió egésze számára. Egy utolsó és drámai felhívás Macedónia számára, amely hiába vár hét éve már arra, hogy megnyissák a csatlakozási tárgyalásokat. Bizonyos problémák ellenére Belgrád nagyon is teljesen lépett fel a pristinai párbeszédben. Elkezdték a megállapodások gyakorlatba átölteni átültetését, és remélem, hogy a hatóságok ezt a pozitív lendületet fenntartják, és együttműködnek az IBM-mel is. Mi is az, ami még problémát okoz Szerbiában? A korrupció és az igazságszolgáltatás befolyásolása. A szerbiai vezetőknek többet kell tenniük a korrupció elleni küzdelemben, ugyanakkor garantálni kell a valódi jogállamiságot országokban. Ez lehetővé teszi, hogy meg lehessen nyitni a 23-as, 24-es csatlakozási fejezeteket. Remélem, hogy Szerbia továbbra is arra fog törekedni, hogy megnyissák a csatlakozási tárgyalásokat. Nagyon fontos, hogy Belgrád fenntartsa konstruktív megközelítését Koszovóval szemben, a választási kampány előtt és után is. Az úgynevezett paralel vagy párhuzamos struktúrák észak-Koszovóban, ezeket el kell távolítani, hogy az EULAX és a KFOR valóban végrehajthassák mandátumukat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Kacsin úr. Most pedig a zöldek nevében Evans asszony kapja meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Az egymás után következő európai csúcs 2010 májusa óta zavargásokkal kísért. A tüntetők a megszorító politika ellen tiltakoznak. A az állam és kormányfők továbbra is költségvetési szigorításokban gondolkodnak. Tudjuk, hogy milyen mély a válság. Én úgy gondolom, hogy radikális gondolkodásváltásra van szükség, új lehetőségeket kell találnunk, tanulni a múlt hibáiból és elkerülni azok megismétlését. Az európai gazdaságot olyan pályára kell állítani, amelynek révén meg tud felelni a kihívásoknak, energiahatékonysági, megújuló energia projekteket kell létrehozni, amelyek egyfelől környezetbarátok, másfelől pedig munkahelyeket teremtenek. Így lehet a társadalmi és környezetvédelmi fellendülést elérni. Jelenleg azonban azok fizetik meg a válság árát, akik legkevésbé felelősek annak előidézéséért. Különösen elfogadhatatlan, hogy a fiatalok egyre inkább elutasítottnak érzik magukat ahelyett, hogy arra bátorítanák őket, hogy játszanak teljes szerepet abban, hogy felépüljön az az Európa, amit látni szeretnénk. Szolidaritást kell mutatnunk Európa teljes lakosságával. A Velszi választóim tól tudom, hogy nagyon sokat kell tennünk annak érdekében, hogy a bizalmat helyreállítsuk az EU iránt. Igazi programokra van szükség, befektetéseket kell eszközölnünk az emberekbe és az infrastruktúrákba annak érdekében, hogy a gazdasági növekedés beinduljon. Most a konzervatívok részéről Epping úrnak adom meg a szót. Elnök úr, a vezetőink félre ismerik a helyzetet és félretájékoztatják a lakosságot. Barroso azt mondta, hogy az euró védőhálót jelent. Közben látjuk, hogy az euró maga a probléma, és újabb adó és egyéb buborékok keletkeztek. Rompoy elnök úr elmondta, hogy az euró rendszere jó. Közben kiderült, hogy az euró önmagán belül, az eurozóna önmagán belül ö, kibírhatatlan versenyt generált. Tavaly azt hallottuk, hogy az európai bankok állapota jó, most azt láttuk, hogy egy, egy milliárd eurót kellett beléjük pumpálni, hogy életben maradjanak. Állítólag a válság mögöttünk van, közben Schäuble miniszter azt mondja, hogy Görögországnak harmadik bailoutra van szüksége. És Drági úr, a központi bank elnöke pedig azt mondja, hogy várhatóan a gazdaság gazdaság tovább zsugorodik majd, és a fiskális paktumot a holland kormány azonnal felmondja, miután aláírta. Tehát Rompoly úr, Barózó úr, szerintem a helyzet felismerésük nem jó. Csodálkoznak ezek után, hogy a normális polgárok nem hisznek önöknek többé? Kolléga Epping, dola parola. Nem szépen, Epping kolléga, most pedig Zuber asszonynak adom meg a szót, köszönöm. Az olhos do Conselho Europeu significam tão somente a institucionalização das mesmas políticas. Köszönöm szépen, elnök úr amikor a politikát institucionalizálják, akkor alakul ki az a helyzet, mint most, hogy a bérek csökkennek, és a szociális állam pillérei inognak. A költségvetési hiány miatt ö, amelyet állítólag költségvetési stabilizációval lehet orvosolni, közben milliók válnak szegényé az EU 2020-as gazdasági koordinációs e, politika gyakorlatilag a szociális vívmányokat mind földhöz vágta, és a korábbi szolgáltatási piacot beszűkítette, a lakosság jó módját e, megszüntette, és feláldozott e, egy csomó embert, miközben a bankokat folyamatosan alacsony kamatú hitelekkel pénzinjekciókkal támogatják meg. A tagállamok a költségvetési függetlenségüket védelmezik, és az EU koloniális politikájának ellen állnak. ugyanakkor a nagyhatalmak Európán belül, mint Németország, diktálnak a többi EU tagállamnak. És ezzel ellen föl kell lépni, meg kell védeni magunkat, nem véletlen, hogy március 22-én Portugáliában általános sztrájk lesz majd. Rolandas Paxas kapja meg a szót egy percre. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Az Európai Tanács márciusban pozitív hatással volt Görögország, legalábbis átmenetileg, de ha elgondolkozunk a jövőn, ne felejtjük, Mário Monti szavait, aki az Európai Parlamentben szólt. A demokrácia és a globalizáció talán békésen egymás mellett létezhet, és valóban, ha szeretnénk fenntartani Európát szuverén államok uniójaként, akkor azt hiszem, a felelősséggel kapcsolatos álláspontunkat meg kell változtatni. A tagállamok kormányainak felelősségteljes politikákat kell végrehajtani. Ha ilyen, az ilyen politikák lesznek majd minden tagállam alfája és omagája, nem lesz szükség fiskális kompaktra. Ha a tagállamok ezt az elvet követik, és felelősségteljesek a pénzügyei kapcsán, ha megfelelő figyelmet szentelnek a közös piacnak, a kutatásnak és fejlesztésnek, akkor helyes úton leszünk ahhoz, hogy megmentsük az Európai Uniót. Köszönöm szépen! Mm, köszönöm, Paxas úr. Most pedig Filip Kleisz úr kapja meg másodperces szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Tanács következményei illetően a 45-ös ponttal kapcsolatban két sor szól arról, hogy Van Rompuy urat újra megerősít, vagy megerősítették pozícióban. Gratulálunk Van Rompuy úr kinevez, újra kinevezéséhez, de talán arra is vonatkozik, hogy valami nincs rendben a demokratikus legitimációval, az Európai Unió működésében. Ön egy fordulópontról beszélt. Arról, hogy a bankok kötelezettségeikkel kapcsolatban Görögország kikötelezettségeikről lemondtak lemondtak, elengedték az adósság egy részét. Ez a helyzeten nem változtatott, újabb milliárdokat pumpálnak Görögországba, továbbra is jövő perspektíva nélkül így fogunk lenni. Görögországnak meg kell adni a lehetőséget arra, hogy hagyják el az eurózónát. Így lehet hosszú távon segíteni Görögországnak. Görögország a monetáris és gazdasági unió fogja, az x megmentés akció sem fog segíteni nekik. A görög lakosságot túlszólítjük. Azt hiszem, hogy el kellene ismerni a, a, azt, hogy hiba volt felvenni az eurózónába a Görögországot. Köszönöm szépen, most pedig Gozesz úr. Két percre kap szót, köszönöm elnök úr. Van Rompuy úr, először gratulálok eh, ahhoz, hogy kinevezték én már az ön kinevezése óta azt magyarázom a polgároknak, hogy az ön feladata nagyon nehéz, és remélem, hogy ugyan így folytatja majd, ahogy eddig persze elismerve azt, hogy az ön munkája nehéz. A polgárokról szeretnék beszélni, hölgyeim és uraim. Szomorúan mondom, hogy Európa veszít a hitel képességéből. Itt nem csak a... Nem, nem most van itt az ideje a nemzeti és és választási kampányoknak és beszédeknek. A kérdés az, hogy miért gondolnak, gondolkoznak így az európaiak. Nagy többség ugyanis támogatja az európai projektet. E, azt gondolják, azt gondolom, hogy Európa valósággá kell, hogy nem érdemes ugyanazt mondani minden héten. A polgárok nem szavakat, hanem cselekvést szeretnének. Túl sokat beszélünk, kevés idő marad a cselekvésre. Mi, miért gyengült el Európa? A, mindenkinek megvan a maga szerepe és felelőssége abban, hogy idáig jutottunk. Az Európai Bizottság is meggyengült, nem hallom a hangjukat, úgy látom, hogy semmit nem tesznek, nem látom, hogy dolgoznak nincsenek világos eh, tervek, eh, nincsenek eh, meghatározott elképzelések, amelyek megvalósulnak. Vegyük Görögország példáját. Görögország helyzete drámai. Miért mondjuk azt, hogy rendeztük ezt a helyzetet? Nem rendeztük. A legsúlyosabb válságot pillanatnyilag elhárítottuk, de még további intézkedésekre van szükség. Önök utaltak a túpekre évre. E, amikor én lépéseket javasoltam, mit mondott az Európai Bizottság? Azt mondta, hogy aláásom a piaci e, e, megközelítést. Nem azt szeretném, hogyha felhagynánk azzal, hogy két hetente megváltoztatjuk a hozzáállásunkat. De che vuole porle... úr, elfogad egy kérdést, kékkártyás kérdést? Burtól? Igen. Honorable One, prego. Kedves kollégám, ön beszél a népszerű szuverenitásról, vagy a nép szuverenitásról beszélt, a kettős csomagról. Ön a jelentéstevője, és ön... Nem, nem, nem. Én egy európai szövegről beszélek. Ön a másodlagos európai jogszabályrendszerbe be akar építeni egy olyan szerződést, a megszorítások szerződését, ez egy ólom nehézségű szabály, ezt mondja Kanfán úr, amely be fogja majd sűjeszteni Európát recesszióba. A másodlagos rendeletbe be akar építeni olyan szabályt, anélkül, hogy ratifikálná a lakosság ezt a szerződést. Ön mindig azt mondja, ön vissza fogja vonni a kilences es mert ez valóban megsérti a népszerűséget. Válasz, én azt gondolom, hogy az, ami szerepel a szerződésben, szerepelhetne az európai jogszabályban. Egyetértek a bizottsággal, lesz már elmondta Barozó elnök úr is, aki azt mondta, hogy a bizottság eredményeket ért el bizonyos területeken, nem fogok semmit sem visszavonni, sem a 9-es módosítomat, szükség van a szigorra, nem lehet tiszavirág életű reformokat bevezetni. Nagyon fontos a növekedés, de a növekedést nem lehet az elméletben, az újságokban keresni, az innovációban, a vállalkozási szellemben, a vállalkozók mobilizálásában. Ott kell együttműködnünk. Köszönöm szépen, most pedig Guerrero kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Van Romboy úr, gratulálok ami a tanácsi konklúziókat illeti, két tizenkét oldal, több száz sor, mm, nem hiszem, hogy ami a politikai kérdéseket illeti, egy versenyképes gazdaságot szeretnénk létrehozni, európai állam vagy polgárságot, szociális piacgazdaságot, ez csak növekedéssel tud eredményeket elérni. Az polgárok szenvednek, amit Sárközi mondott Schengen-el kapcsolatban, nos hát ami a szociális piacgazdaságot illeti, megtámadják a szakszervezeteket, a szociális párbeszédet gyengítik, nagyon sok országban, Spanyolországban is ez a helyzet alakult ki. Az európai politikai célokat tönkre teszik a kormány és államfők, amelyek Európánál, hát az állampolgárok helyett önök térnek el az úttól. Európát ellenségként kezelik, populizmus gyakorolnak. Nagyon fontos az, hogy a tanácsban is szóljanak erről. Guerrero, voglio informare. Köszönjük szépen, Guerrero úr. Most pedig repek képviselőt szeretném tájékoztatni, hogy Rampoly elnök úr más elfoglaltsága miatt hamarosan elhagy minket, ezért és 10 óra 50-kor Barózó urat meg kell hallgatnunk, és utána még vitatkozhatunk, de ha meg akarják őket hallgatni, akkor most hamarosan szót kell nekik adnunk. Ales Schmidt úrnak megadom még a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Az EU összetartása minden feszültség ellenére az egyes országokban a legfontosabb feladat szerintem most az európai vezetők számára. Sárközi elnök pedig gondolkodjon el azon, hogy érdekel neki az, hogy nacionalista érzelmeket gerjeszt. Az az adóügyi jelentés, amelyet most megkaptunk, azt mutatja, hogy a költségvetéseket konszolidálni kell, növekedésre és foglalkoztatásra van szükség, tagállami és európai szinten több intézkedésre van ehhez szükség. Ehhez azonban oda kell figyelnünk arra, hogy a belső piac, amely ugye a versenyképesség garanciája, megfelelő védelmet kapjon a munkanélküliség elleni küzdelem, a növekedés ösztönzése, a kis és középvállalkozások védelme, ezek a fő feladataink. Elnök úr, az a kockázat most, hogy egy egész generációt cserben hagyunk, amelynek jelenleg nincs már jövőképe, és egyre kevésbé lesz. Epping, Golnis és egyéb képviselők meghallgatása után az a benyomásom, hogy ideje lenne újra meg újra emlékeztetni magunkat arra, hogy az európai történelem mire tanít minket. Ebben a házban is. Korábban ebben a történetben, az európai történetben a népek egymásnak ugrattak. Most pedig egy pár évtizede a kompromisszumok útját járjuk. Ezt nem szabad feladni az európai történelem arra tanít minket, hogy az olyan emberek, mint ön, az európai együttműködés gondolatát ássák alá. Azt hiszem, önnek is van felelősség abban, hogyha ez a trend erősödik. Signora Most pedig Swinburne asszonynak adom meg a szót egy percre. Köszönöm, elnök úr. A jövőben a stabilitási és növekedési paktum eh, intézkedéseit minden kormánynak be kell majd tartania. Akkor, amikor a gazdaságirányítási csomagot elfogadták, eh, ez a ház eh, azt mondta, hogy a szankciók csak akkor fognak működni, ha a stabilitás már kialakul, a stabilitási és növekedési paktum érvényesül, és a növekedés beindul. Éppen ezért nem szép az Európai Bizottságtól az, hogy elítéli a spanyol kormányt a deficittel kapcsolatos álláspontja miatt. Hogyha 2012-ben el akar térni a deficit céloktól, és ezzel a célok a recesszió miatt nem valósulnak meg. A bizottság miért nem áll úgy hozzá a témához, hogy ezek a célkitűzések flexibilisek kellenek, hogy legyenek. A tagállamoknak meg kell adni a lehetőséget arra, hogy a hosszú távú stabilitás és versenyképesség érdekében a lehető legrugalmasabban vezessék saját gazdaságukat. Nem szabad az új EU szabályok hitelképességét, hitelét már most feláldozni. Jürgen Klut. Köszönjük szépen, Jürgen Klute kap most szót a GÜE frakcióból. Köszönöm szépen, elnök úr. Barozó úr, Rompoly úr, hogyan álljak a képviselő, a választóim elé a legutóbbi csúcs után. A bankok megint kaptak egy milliárd eurót a központi banktól, minden feltétel nélkül, nem kaptak semmilyen feltételrendszert feladatul, ugyanakkor a a válságkezelés látjuk, hogy katasztrofális módszerekkel operál, le kell mondani az embereknek a bérükről, a szociális szolgáltatások körét szűkítik. Németországgal ellentétben a válságos helyzetű országok nem az exportjuktól függenek, hanem a belső piac működésétől ezekben az országokban, és ezt folytják meg ezzel a ö, ö, szigorítási politikával, így nem fogunk kijönni a válságból, Barozó úr, Rompoly úr, és ráadásul az Európai Unió is egyre rosszabb színben tűnik fel a választók szemébe. Köszönöm szépen. Szelef Rákosz kolléga kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Attól tartok, hogy növekedésről beszélünk, ugyanakkor költségvetési fegyelmet követelünk de egyre több probléma alakul ki, mint amennyit meg, több probléma alakul ki, mint amennyit megoldanánk. Az adók tönkreteszik az bevételeket. Az adócsalást európai szinten nem ellenőrzik, nem tudják kordánban tartani. Gondolnunk kell arra is, az a benyomásunk, hogy a helyzet egyre rosszabb. Decemberben 20%-os volt a munkanélküliség, 50% a fiataloknak munkanélküli. A KKV-k képezik az alapot, de egyik a másik után csődbe megy, mármint a kis és középvállalkozások. A szociális modellünk van veszélynek kitéve. Van Rompuy úr, gratulálok önnek ahhoz, hogy újra kinevezték de önnek és Barozulnak azt mondanám, hogy nem abból indulhatnak ki, hogy nem indulhatnak ki abból, hogy mindannyian tudunk önöknek gratulálni. Mi sajnáljuk, hogy ezt a feladatot önnek tovább kevénie. Köszönöm szépen, most pedig egy perccel Vélkman asszony. Köszönöm szépen. Elnök úr, kedves kollégák! Az elmúlt tanácsi ülésen fontos előrelépésekre került sor annak érdekében, hogy több növekedéshez, fenntartható fejlődéshez vezessük Európát. A kettes csomag például a csupák. Egy dolog világos, a 2020-as stratégiában minél előbb kell eredményeket elérni. A belső piacot be kell teljesíteni, az innovációt, a kutatást támogatni kell, így lehet munkahelyeket teremteni. Aggódom egyébként a fiatalok munkanélküliséget illetően. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy csökkentsük a jelenlegi számokat. A fiataloknak valódi sanszot kell biztosítani. Nagyon fontos a képzésbe, továbbképzésbe, szakképzésbe történő befutatás. Így lehet megfelelő alapokat teremteni. Így kaphatnak lehetőséget a fiatalok. A mi fiataljainknak adjunk ilyen lehetőséget, hiszen ez joguk. Köszönöm szépen. Köszönöm, most pedig két, nap, két percre Szarius Wolski kap szót. Köszönöm, elnök úr. Azt gondolom, hogy gyorsabban száll az idő, mint amilyen gyorsan a tanácsi üléseket össze lehet trombitálni. A gazdasági válságról már majdnem mindent elmondtunk, de ahogy az itt elhangzottakból is kiderül, a tettek nem elégségesek. Természetesen szükség van a konszolidálásra és a növekedésre is. Ugyanakkor nem prédikálni kell a növekedésről, hanem tenni érte valamit. Ez a vita a szocializmusban zajló vitákra emlékeztet, amikor is deklarálták a növekedést. Először köz, közösségiesíteni kell az adósságot, és aztán növekedési kötvényeket kell kiadni, nem projekt kötvényeket. Elfelejtjük ennek a válságnak a kontextusát Eh, hát először is eh, fogy a politikai akarat, a nemzeti egoizmus eh, növekszik, és mindenki belefárad ebbe az egészbe. A másfelől pedig nacionalista érzések uralkodnak el, mint például az látható a holland feljelentő portál alapján is. Ez alás az Európai Unió alapító, alapvető értékeit. Emellett járulékos kárral is jár a válság, az Európai Unió külpolitikája is gyengül. Elhangzott az is, hogy eh, Schengent eh, meg kell változtatni. Eh, a veszély az, hogy kettős mércét alkalmazunk. Görögországban komoly megtakarításokat hajtottak végre, ez dicséretes. Ugyanakkor oda kell figyelni arra is, hogy a szolidaritás is, mint elv, megvalósuljon Ugyanakkor más mércével mérjük Magyarországot. Magyarországot például megbüntetik azokért a vétkekért, amelyeket a szocialista kormány, Gyurcsány kormánya követett el, és amelyek után az új magyar kormány bátran csökkentette az államadóságot, az ön bizottsága Barozó úr pedig megbüntette ezt az országot. Spanyolország bejelentette, hogy csökkenti, növeli a deficitet. Magyarország csak fél százalékkal lépi túl a deficit határt, ezért megbüntetik, miközben Spanyolország 1,4 százalékkal, és nem büntetik meg. Milyen üzenetet fog ez küldeni? Ez nem koherens politika. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig eh, Pervans Berez asszony. Köszönöm szépen, alelnök úr. Ha megengedi, szeretnék egy üzenetet átadni. Köszönjük szépen a hozzászólását a tanácsülésén, mármint a parlament elnökének üzenem, mert azt hiszem, hogy jelentős mértékben hozzájárult a vitához. Egy nagyon fontos, európai identitás szempontjából fontos kérdést tett fel az európai szociális modellről, illetve a demokratikus legitimitásról, mármint ami a folyamatokat illeti azok legitimitásáról. Ez a tanács arról volt híres, hogy aláírtak egy szerződést akkor is, hogyha az egyik kormány a, a merközi stratégia védői, vagy nehézségben találják magukat. Spanyolország, Hollandia nem tudnák alkalmazni megfelelően ezt a szerződést. Elnök urak, megértem, hogy ugyanakkor rájöttek a felelősök arra, hogy beszélni kellene a növekedésről, de nem ugyanúgy, nem ugyanazokkal az aranyszabályokkal ilyen kicsit lágyabb szabályokkal. Nincs növekedésből adódó kedvezmény, ha nem jön létre egy olyan belső piac, amely valóban egy integrációt garantál, nem negatív garanciát. Nagyon fontos az egyensúly, ez szerepelt az EU 2020 stratégiában. Két évvel később átírják ezt a stratégiát másként. A szociális és modell tönkretételével nem lesz több növekedés akik úgy gondolják, hogy egyszerű egy európai identitást úgy megvédeni. Több növekedés lesz először a munkahelyekre, közös ipari stratégiára, energia közösségre gondolnak, adócsalás elleni küzdelemre, ne várjanak ha hónapokat és hónapokat, mielőtt elkezdenék a tárgyalásokat. Bizonyos tagállamok egyoldalú megállapodásait elítélendő. Nagyon fontos, hogy a tagállamok mindent megtegyenek. Na, amikor a pénzügyi tervről van szó, a saját forrásokról, az eurókötvényekről és a pénzügyi transzakciós adóról. Köszönöm szépen. Átadjuk az üzenetét Scholz elnöknek, most pedig Barroso úr. Köszönöm, elnök úr konkrétan szeretnék válaszolni az elhangzott kérdésekre. Először is eh, a 12 állami és kormányfő levelével kapcsolatban. Eh, én azt mondtam a tanácsi csúcson, hogy valójában minden szavát támogatni tudom ennek a levélnek. Fontos a növekedés szempontjából elmélyíti, elmélyíteni tervezi a belső piacot és strukturális reformokat indítványoz. Ugyanakkor két dolog fontos itt. Először is ebben a levélben a szociális dimenzióra semmilyen utalás nem történik, vagy a szegénység elleni harcra. Szerintem kombinálnunk kell a strukturális reformokat a proaktív szociális lépésekkel. A második problémám az az, hogy, és ezt ki is fejeztem az Európai Tanácsi Ülésen, hogy egyetlen egy utalás történik a levélben a 2020-as európai stratégiára. Ami azt jelenti, hogy egy olyan stratégia, amit az Európai Tanács egyhangúan elfogadott, nem is kerül szinte említésre az európai kormányfők levelében. is. erre szólítom, kérem fel ezt a parlamentet is. Van stratégiánk, valósítsuk meg eltökélten minden rész elemében. Ezt említettem, ezt mondtam akkor is, amikor arról beszéltem, hogy magunkévá kell tennünk ezt a stratégiát minden szinten. Ugyanakkor küldtem egy eh, levelet is, egy választ a 12 kormányfőnek, és egy függeléket eh, tűztem ehhez a levélhez, és emlékeztettem őket arra, hogy milyen lépéseket tettek meg az európai intézmények, nem csak a tanács, hanem az Európai eh, Bizottság is, és említettem azt, hogy a kormányok blokkolnak, azok a kormányok, kormányok blokkolják, blokkolják egyes intézményeket, amelyek levelet írnak nekem. Például az európai szabadalom kérdésében 30 éve várunk rá, e, és e, aztán vannak olyan e, kormányok, amelyek azt akarják, hogy csináljunk több növekedést, ugyanakkor blokkolják az európai szabadalom ügyét. Ezért is kell ezért is eh, eh, kell elismerni, hogy eh, tettekre van szükség, vannak nehézségek, de azért nézzük meg, hogy ki az, aki többet tesz azért, hogy elővigye, előre vigye Európa ügyét, és ki az, aki néha blokkolja a jövőbe mutató lépéseket. Ezért van szükség nem csak politikailag tisztességes, hanem intellektuálisan tisztességes vitára. Ugyanez igaz a görög kérdésre is. Görögország nem az euró miatt került ebbe a válságba. Az igazság az, hogy az eurozónán kívül is vannak olyan országok, amelyek segítségre szorulnak. Vannak, sőt, Izland, amely elsőként eszembe jut, az Európai Unión kívüli nélküli ország, és nagyon mély válságba zuhant, fizetési válságba. A problémáink két okra vezethetők vissza. Először is az állami adósság fenntarthatatlan egy sor tagállamunkban, és a második dolog a költségvetési, és, a költségvetési politika fegyelmezetlen volt Európán belül és azon kívül is Egy, egy monetáris unióról van szó, amely még nem fejeződött be. E, nekünk ezekre a kihívásokra menet közben kell reagálnunk, de hamis, téves, politikailag és erkölcsileg is azt mondani, hogy a jelenlegi válság az az euró következménye, sőt, az euró inkább a megoldás része. Ezért is nem tudom elfogadni azokat, azt, amit egyesek mondanak, és akik nagy fájdalommal beszélnek Görögország sérelmeiről, jönnek olyan országból, amelyeknek a kormányai egy eurót vagy egy fontot sem költöttek Görögország problémáinak megoldására. És mit javasolnak ezek? A csődöt. A csődöt javasolják. A csőd lesz a megoldás, mondják. Szeretném, ha megmagyarázni nekem valaki, hogy hogyan lehet egy tagállam csődje a megoldás, hogyan fogja ez a bizalmat helyreállítani. ez azt jelenti, hogy nem fognak kifizetni tisztviselőket, leáll az egész ország, az, az oktatás, a kórházak. Ez hogyan lehet egy megoldás? Azért legyünk már komolyak a görög csőd hangoztatása az egyik legnagyobb tisztességtelen, legtisztességtelen politikai ötlet, amit a karrierem során hallottam. A trojkát is értékít kritikák. A görög program, a görög programot egységesen fogadták el az eurózóna országai, és a trojka pedig ennek a mandátumnak megfelelően jár el, e, és e, ennek a mandátumnak megfelelően nyújt segítséget. Tehát Görögország is jóvá hagyta ezt a programot, nem csak a kormány, hanem a parlament is a két e, nagy párt részvételével erre jönnek egyesek, és azt mondják, hogy ez nem fog működni. Hát segítsenek bennünket segíteni Görögországot. Persze ez eh, nehéz lesz, és nagy költséggel fog eh, járni és eh, nyilvánvalóan segíteni kell egyes társadalmi rétegeket eh, külön is, de nincs komoly alternatívája ennek eh, a politikának, illetve a strukturális reformok végrehajtásának. Erre van szüksége Görögországnak. Egy másik kérdés a standardok kérdése legyünk teljesen teljesen őszinték. Az Európai Bizottság diszkrimináció nélkül méltányosan alkalmazza a politikát. Magyarország és Spanyolország nem összevethető. Nincs összevetési alap. Magyarország 2011-ben elérte a kitűzött célokat. Spanyolország 2013-ról beszél most. Magyarországnak egyébként intézkedéseket javasoltunk, nem csak Magyarországnak, öt országnak, Lengyelországnak például, Ciprusnak, Máltának, Belgiumnak és Magyarországnak javasoltunk intézkedéseket. Mind a négy, az ötből négy elfogadta, Magyarország nem tehát nem külön bánásmódban részesül, egész egyszerűen nem akarta az Európai Bizottság javaslatait elfogadni, miközben Málta, Belgium, Lengyelország és Ciprus elfogadták a mi javaslatainkat, ezek között vannak olyan országok, amelyek az eurozóna részei, mások pedig nem. Szerintem hiba lenne az eurozónán kívüli és eurozónán belüli országok között mesterséges különbséget tenni. Az Európai Bizottság mindig eh, Európa egységében hit, és nem abban, hogy két standardot valósítsunk meg az egyes országok jogállása eh, szerint nagyon érdekes és hasznos dolgok hangzottak el ebben a vitában, és látom, hogy vannak olyan dolgok is, amelyek konszenzust élveznek. Először is többet kell tennünk a fiatalok munkanélkülisége ellen fel kell lépnünk az adóelkerülés ellen. A parlament egyik képviselője képviselőjére reagálva mondom, hogy nem csak deklarációkat hozunk, hanem tárgyalási mandátumunk is van arra, illetve szeretnénk kapni tárgyalási mandátumot a tagállamoktól, hogy fellépjünk a harmadik országokkal szemben. Két tagállam blokkolja ezt a mandátumot. Tehát ha kritizálni akarnak valakit, ne az Európai Bizottságot kritizálják, segítsenek bennünket abban, hogy ennek a két tagállamnak a blokkoló kisebbségét felszámoljuk. Erről beszéltem Papademos úrral is, felkértem őket arra, hogy mielőtt Svájccal kapcsol, mielőtt Svájccal tárgyalunk, kössön Görögország egy bilaterális megállapodást Svájccal. Nem csak a görög miniszterelnöknek mondtam ezt, hanem a svájci köztársaság elnökének is, konfederáció elnökének is mondtam, illetve az előző elnökének. Szintén konszenzus van azzal kapcsolatban, hogy ki kell, meg kell valósítanunk az egységes piacot. A Single Market Act révén számíthatnak az Európai Bizottságra. Emellett Szeretnénk a befektetéseket is felpörgetni, ezért tettük az Európai Tanács asztalára javaslatunkat, amelynek jó volt a fogadtatása, projekt kötvényekre vonatkozik ez a javaslat, annak érdekében, hogy olyan befektetéseket eszközöljünk, amelyek majd a következő pénzügyi terv során valósulhatnak meg a tagállamok többsége nem tudja ezeket a befektetéseket magától meglépni, ezért van szükség arra, hogy a nagy politikai családok egy összefogjanak, hogy bizonyos befektetési eszközöket európai szinten megszerezzünk, legyen ez projektkötvény, vagy egyéb eszköz révén. Így tudunk eredményeket eh, elérni. Minden eh, növekedési lehetőséget ki kell használnunk, az innovációt, eh, a kutatást és ennek keretében a saját európai eszközeinket ehhez eltökéltségre van szükség ami az európai növekedést illeti, nem csak nem, az, nem arra van szükség, hogy bejelentsük a növekedést, valóban. Arra van szükség, hogy végrehajtsuk a dolgokat, és eh, a kötelezettségeket, illetve az ígéreteket eh, teljesítsük. Ezt eh, mondom én az intézményeknek is, illetve az összes tagállamunknak. Köszönjük szépen, Bározó elnök úr. Most a tanács elnökének Rompoly úrnak adom meg a szót. Kedves kollégák, kedves elnök úr, először is nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki gratulált nekem ahhoz, hogy újra választottak. Megállapítottam, hogy a lelkesedés nem volt osztatlan minden sorban, de hát azt gondolom, hogy talán mégiscsak lesz lelkesedés is. Nos, ami az általános stratégiát illeti, nagyon sokat kritizálták az általános megközelítésünket. Ez a stratégia, amelyet követtünk, az unió szintjén van, és a tagállamok szintjén is van ilyen stratégia. Ez egy olyan stratégia, amelyet támogatott minden tagállam, minden állam és kormányfő, méghozzá két és fél évvel ezelőtt kezdődő válság óta egy másik összetételben is. Mert akik megválasztottak két és fél éve, csak 12 maradtak ugyanazok. A tanács összetétele más volt. A jelenlegi tanács összetétele támogatja ezt a stratégiát, Alá írták mind a 27-en azt a szerződést, amelyet fiscal compactnek hívunk. Lehet kritizálni az általános megközelítést, csak azt mondom, hogy ebben a két és fél évben ez a stratégia, a tanács, az Európai Tanács stratégiája volt méghozzá egyhangulag. Mindenki tisztában van azzal, hogy ez egy nehéz út, hogy ez nem egy népszerű út amely nem hoz eredményeket, van, amikor csak közép, sőt, még csak hosszú távon hoz eredményeket. Ezt az utat választottuk, és koherensek leszünk. A bevezetőmben elmondtam, nagyon óvatosan fogalmaztam arról, hogy a mi stratégiánk működni fog, fordulóponthoz érkeztünk. Általában nagyon óvatos vagyok. Most is óvatosan fogalmaztam mint azt mondták, mint azt mondtam volna, hogy véget ért a válság. Nem, nem, nem, nem erről van szó. Ne féljenek, nem mondtam. Azt mondtam, hogy ez forduló pont. Egy súlyos válság forduló pontja. Nem beszélnek már a sajtóban. A sajtó már nem ö, beszél az eurozóna végéről. A sajtóban nincs már előszó. Már nem beszélünk az eurozóna végéről. Minden problémát megoldottunk? Persze, hogy nem. De amikor látom, hogy a bankközi piac áll, ha azt látom, hogy jelentős mértékben csökkennek a kamatok több országban, amelyek nyomásnak voltak két éve, akkor azt mondanám, hogy valóban, ha úgy tetszik, még a hullámnak a legmélyebb pontjából kezdünk kilábolni, de hát még van mit tenni. Ami a pozitív gazdasági növekedés illeti 2010-ben, 2011-ben, volt növekedés, 2012-ben is várjuk ezt, de természetesen a legbiztonsabb út az, hogyha helyreállítjuk a bizalmat, a jövőbe vetett, az erozona jövőbe vetett bizalmat. Ezek az első feltételek, amelyeket teljesíteni kell a növekedés érdekében. Több országban hiányzik ez a, a fogyasztói, befektetői bizalom, erozóna jövőbe vetett bizalom. Ha megnézzük a növekedés, szempontjából, tehát a a fogyasztók bizalma kezd helyreállni. Azt mondják nekünk, hogy struktúrált, strukturális reformokra van szükség. Én azt hiszem hivatkoztam ezekre, a tagállamokban van szükség ezekre a struktúrált reformokra. Beszélünk a tűzfalakról, beszélünk más kezdeményezésekről, a pénzügyi aspektusokról, de elfeledjük, hogy a tűzfalakon kívül fogunk döntéseket hozni a következő hetekben, ami fenntartható, tartós. Erről keveset beszéltünk itt. Ezek a strukturális reformok, amelyeket a foglalkoztatás, a termékek piacán kell létrehozni, helyre kell állítani a versenyképességet. Innen kell kiindulni, ha nem, akkor ez a válság visszatér majd. Ami valóban meglepett engem, az az, hogy az európai szemeszter szót nem ejtette ki senki a száján. Egyetlen egyszer nem ejtették ki a száján. Lehet, hogy néhányan bizonyos hivatkozást tettek rá, de nem nagyon sokan. Az Európai Tanácsnak ez volt a célja, hogy értékeljük az európai szemesztert, hogy megnézzük, hogy hol is tartunk ami a költségvetés szintjén van, ami a makrogazdasági szintet illeti, és a foglalkoztatás területét. Megkérdezzük, megkérjük majd a tagállamokat, hogy vezessék be a következő hetekben reformprogramjaikat, stabilitási programjaikat, ajánlásokat fogalmazunk majd meg a bizottság segítségével májusban, és a júniusi csúcs találkozón erről ismét beszélünk. Ha nem beszélünk ha nem veszük komolyan az európai szemesztert, hát akkor a válság majd visszajön, majd egy nap visszaköszön ránk. Én csalódott vagyok emiatt. Hogy szinte alig hallottam az európai szemesztert. Ezt az Európai Parlament pedig jóvá is hagyta. És nagyon nagy lelkesedéssel fogadták önök is annak idején az európai szemesztert, és ez egy nagy kihívás. Egy a költségvetés rendezése helyreállítása, konszolidáció során minden országban gyakorlatilag elkerülhetetlen, fenn kell tartani a hosszú távú politikát. A bizottság, a bizottság elnöke helyesen említette a 2020-as stratégiát. Ami a költségvetés konszolidációját illeti, nagyon fontos konszolidálni, csökkenteni a hiányt, az adósságállományt, ugyanakkor garantálni kell a jövőt, meg kell őrizni azt, hogy a kutatásba, fejlesztésbe, oktatásba történjenek befektetések, a képzésbe, fiatalok képzésébe, szakképzésébe. Nagyon fontosak tehát a befektetések a klímaváltozással kapcsolatos programokba. A költségvetés konszolidációja közepette ez a nagy kívás. Természetesen ezen kívül ugye van az egyenlőség. Azért kértük hatalmas hozzájárulást a bankok részéről. 70 százalékát jóvá leírhatják a görög adósságból. A bankok így járulnak hozzá a görög helyzet helyreállításához. Én támogatom azokat, akik amellett álltak ki, hogy vezessünk be még erőteljesebb intézkedéseket a csalás és az adócsalás ellen. A bizottság majd arról beszél, vagy lebeszélt arról, hogy milyen intézkedéseket vezet be, amikor Sokat lehet tenni nemzeti szinten. Nem kell mindig az európai szintre emelni ezeket a kérdéseket. Ha van probléma Görögországban, az adó kérdés. Ez egy nagyobb ö, igazságtalanság, és azt hiszem, hogy ez a költségvetés hiányának az egyik fő forrása. Most, ami a költségvetési konszolidációt illeti. Meg kell őrizni a szolidaritást. Éppen ezért az Európai Unió szintjén segítséget adtunk Görögországnak, amely 100%-át teszik ki az a görög GDP-nek. Ekkorát segítettünk. Ez valóban az Európai Unió szolidaritásának bizonyítéka, egy orsz, bajban lévő ország megsegítésére siettünk ilyen szinten. A költségvetési konszolidáció közepette meg kell őrizni a klímaváltozása kapcsolatos célkitűzéseket. Az egyik már úton van, a másik még nem, tehát ami az energiahatékonyságot illeti, ott még azért nem vagyunk teljesen a helyes úton. Azt kérjük a tagállamoktól, hogy a költségvetési konszolidáción túl konkrét foglalkoztatási politikákat dolgozzanak ki. Türelmetlenül várjuk a foglalkoztatási programjaikat, és kérjük ezeket majd áprilisban, és ezeket majd értékeljük, és majd beépítjük a júniusi ajánlásokba. Konkrét politikára van szükség. Görögországban ezen dolgozunk, a görög miniszterelnök elkötelezettebben. Az egységes vagy belső piac, ennek elmélyítése, ez nem kerül semmibe költségvetési szinten. Itt van a 12-ek levele. Nem értek az, egyet azokkal, hogy nem vettük volna figyelembe a 12-ek levelét. Ellenkezőleg Miután figyelmesen elolvastuk, az utolsó projekt, amelyet a tanács elé terjesztettünk, vagy a tervez, az ajánlás tervezetben, alig volt vita még erről a kérdésről, valóban ennyire figyelembe vettük ezt a 12-ek levelét. lehet-e messzebb menni a gazdaság élénkítési program, programban? Többen szóltak erről. Nos, a gazdaság élénketési program, nos, egy olyan megközelítése van szükség, amely sokkal kifinomultabb, szofisztikáltabb. Nem lehet a költségvetési konszolidációt elkerülni, de, mint említettem, ne feledjük, hogy nagyon sok költségvetési elem, költségvetési sor vagy fejezet hozzájárul most pedig hollandul, flamandul folytatja az elnök. Amikor Szíriáról van szó, akkor sokkal tovább kell menni valóban az eddig intézkedéseknél. Az ENSZ közbelépésére is szükség van. Nem Európa, az európai országok problémája ez csupán, hanem főleg két országé és valamennyi Ezeket a döntéseket meg kell várnunk. Lesznek intézkedések várhatóan a helyzettel kapcsolatban. Nem mi vagyunk a helyzet okozói, nekünk viszont van feladatunk, hogy megvédjük humanitárius intézkedésekkel az ott lakók életét, biztonságát, ahogy ezt Líviában is tettük, és ahogy valamennyi lehetséges eszközünket felhasználtuk akkor is de nincsen konkrét mandátumunk Szíriával kapcsolatban. Boszniával kapcsolatban. Nagyon érdekes beszélgetést folytattam Bosznia-Hercegovina miniszterelnökével, és ebből számomra egyértelművé vált, hogy az új kormány Európa barát, őszintén elkötelezett az európai értékek mellett, és az EU szerveitől segítséget várnak. Ennek az Európának, európai pers- ennek az országnak európai perspektívát kell adni. Mert ők nyitottak Európa felé, és ha ezt nem kapják meg, ezt a perspektívát, akkor a polgárháború for- folytatódhat. Ezek voltak az utolsó szavaim. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönjük mi is, Rampoly elnök úr amit elmondott. Én is szeretnék gratulálni az előttem szólókhoz csatlakozva újraválasztásához. Egy heterogén parlamentben nem lesz egységes soha a lelkesedés bármely döntés iránt, de én a parlament nevében gratulálok önnek újraválasztásához. Tudjuk, hogy milyen felelősség nyugszik a vállán, és az ön személyes kiállása, integritása ö, számomra ö, példaértékű, és szerintem ezt intézményes szinten is meg kell, hogy köszönjük önnek. Gratulálok! Most elbúcsúztatjuk az elnök urakat, Barozó urat, Rampoly urat sok feladatuk van. Szerintem nálunk érzik a legjobban magukat, de nem akarjuk megáltolni abban sem őket, hogy tovább menjenek. Most a liberális frakciótól Haglund úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Rompoy, elnök úr, Barozó, elnök úrak, miközben éppen távoznak, örülök annak, hogy a tanács is aláhúzta a fenntartható növekedés szükségességét, és azt, hogy ezt nem lehet deficitre felépíteni. Ez egy jó összefüggés volt, amit megfogalmazott az elnök, és a hatos csomagra való hivatkozás és a sikerek elkönyvelése is fontos, hogy megtörtént, mert igenis működik a six-pack, és sajnálatos, hogy Magyarország nem volt hajlandó ehhez teljes körülön csatlakozni. Ami a two illeti, és az róla szóló tárgyalásokat, jó lenne, hogyha a tanács ö, több hitelességet, odafigyelne a hitelesség aspektusára, mert a hatos csomag is ettől szenvedett, noha eredményei megfoghatók. Ferhofstadt úr beszélt arról, hogy egy új alapra lenne szükség, egy megmentő alapra, a úgynevezett rescue mechanism pénzzel való feltöltésére lenne szükség. Ami a 2020-as stratégiát illeti. Barozó úrat korábban cinizmussal vádoltam magam is, de úgy gondolom, hogy a tanácsi ülésen kiderült, hogy van hitelessége ennek a stratégiának. Ugyanakkor ez a tanács 560 millió euróval akarja csökkenteni a kutatási költségvetést, tehát amit elnök úr mondott, a kutatás fenntartásának szükségességéről az mintha mégsem lenne hiteles. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, kolléga úr. Következő felszólalunk két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez harmadik plenáris felszólalásom, Videgen urat halljuk, néppárt részéről, és Migile és Munos kollégákhoz hasonlóan ö, el szeretném mondani újra meg újra, hogy az a fő hiba, hogy eldöntött intézkedéseket nem hajtottuk végre. A legutóbbi tanácsülés döntései, mint ahogy az elnök és elmondta, kiegészítésre szorulnak, és ez most megtörténik, mert a takarékosság önmagában az öv megszorítása nem elegendő, a bizalmat kell visszaállítani a pénzpiacokon, és munkahelyeket kell teremteni, jólétet, növekedést. Mégpedig a lehető legsürgősebben intézkedésekkel, főleg a növekedés generálásával, és az utóbbi tanácsülést ez a gondolat áthatotta. A strukturális reformok szükségességéről is szó esett Spanyolországban. Spanyolország elkötelezett ezek mellett, elindultunk a reformok útján tíz nappal ezelőtt 13 kulcsfontosságú reform jogalkotást vittünk át, munkaerőpiaci intézkedéseket, egyebeket. Ezeket, ezektől azt reméljük, hogy hamarosan gyümölcsöt hoznak. A spanyol miniszterelnök egyébként leszögezte, hogy ezekre a reformokra valóban eleve szükség volt, és bátorsággal végigveszük őket, végigvisszük őket, ugyanakkor a helyzet folyamatosan változik, hozzá kell igazítani a reformokat is a mindig változó helyzethez. Louis de Windus, a pénzügyminiszterünk kiáll a reformok mellett, betartjuk azt, amit ígértünk. Több Európára van szükség, és ezt tudja a kormány nálunk, és nyílt kártyákkal játszik. Végre fogjuk hajtani azt, amit elhatároztunk. Köszönjük szépen! Egy kicsit több időt adtam ennek, ugyanakkor nagyon kevés időnk van már, mostantól kezdve nagyon szigorúan be fogom tartatni a felszólalási időket. Bulman úrnak adok most szót két percben. Elnök úr, kedves kollégák, a valóság felé most egy kicsit elléptünk. Ma Olaszországban van némi növekedés. Spanyolországban azonban összeomlott. Portugáliában sem jobb a helyzet. Hollandia, még Hollandiában is gondok vannak. És még Németországban is ö, csökken az ipari termelés. Tehát ö, Ma délelőtt ugye szóbeli vitát folytattunk, és megpróbáltam kiszűrni, hogy mit mond Berózó elnök úr a sorok között. Az Európai Tanács elnökéhez hasonlóan vagy 15-ször elmondta a növekedés szót és a stabilitás szót. De változott valami? Nem. Ezt mondták évekkel ezelőtt is. Ezek továbbra is üres szavak, és ha még gyakrabban mondjuk őket, mint korábban, attól még nem változnak meg a dolgok. Szeretném ö, meghallani, érzékelni, kiszűrni, hogy mi az új abban, ami tényleg ö, történt most a tanácsülésen, és talán van ilyen is, Barozó úr azt mondja, hogy a strukturális reformokat a szociális összefüggésben kell kezelni. Érdekelt volna, hogy ezt hogy érti persze, mert erre vártunk már régóta, erre a mondatra, de most elment és nem tudjuk. Elfogadja Svoboda úr és a szocialista frakció véleményét, hogy igenis elsősorban a fiataloknak kell perspektívát adni? Hogyan kíván erről gondoskodni? Hajlandó-e arra, hogy arra ösztönözze a tagállamokat, hogy mindenhol egységes minimálbér legyen? Akarjuk -e ezt tényleg? És amikor azt mondjuk, hogy növekedésre van szükség, akkor az ezzel összefüggésben levő intézkedésekről miért nincs szó? Mert a strukturális reformok nagyon sok mindent jelentenének. Nagyon szerény eddig a teljesítményünk. Hol van az investíciós koridor, folyosó, amiről beszélünk. Ha, ha nincs befektetés, akkor nincs növekedés. Befektetésekről kéne már beszélni, hogy ki fog nálunk befektetni. Elég az üres szavakból és szólamokból. Herzlichen Dank, Herr Bull. Köszönjük szépen, Bullman úr és a szurkolókat is, akiket magával hozott. Most Söpflin úrnak adom meg a szót két percben. Thank you, President. Um... Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Tanács döntése az, hogy arról, hogy Szerbiát elindítjuk a csatlakozás útján, ez két dolgot is jelent. Ez lezárja most a háború időszakát, és amit korábban feltételeztünk, hogy a Balkánon mindenki gonosztevő, az talán most már nem fogja meghatározni a gondolkodásunkat. Szerbia úgy tűnik, hogy visszatér az európai családhoz, ennek óriási jelentősége van a stabilitáson kívül Szerbiában. Szerbia nélkül nem lehetséges Európában a teljes körű stabilitás, ez minden politikai területre azonban ki kell, hogy terjedjen ez a közeledés, főleg a bűnözés elleni harcra, a szervezett bűnözés elleni harcra, mert a Balkán továbbra is nagyon kiszolgáltatott a transnacionális mafiáknak. De egy másik dologra is szükség van, és ez még fontosabb az EU bővítés ugyan lassan halad előre, de nem állt meg, és ezt reméljük a Dél-Kelet-Európa többi országára vonatkozóan. Nagyon fontos emellett, hogy a gazdasági válság ellenére az EU elkötelezett és kiáll a bővítési folyamat mellett, a soft power alkalmazása mellett. Ösztönözzük a keleti partnerségben is a szomszédországokat a roadmap-re való rálépésre, betartására és a kitűzött célok elérésére. Minden ilyen stratégia politikai cél azonban csak attól függ, hogy sikerül-e a hosszan elhalasztott gazdasági válságot megoldanunk, és itt úgy tűnik, hogy jó döntések születtek mostanában. A költségvetési fegyelemnek kéz a kézben kell járnia a gazdasági növekedés ösztönzésével. Ennek a hiányában az EU nem lesz olyan ö, vonzó, mint korábban volt, és a soft power is még szoftabbá válik, ami nem lenne jó. Köszönöm szépen, kolléga. A következő hozzászól egy perccel Káfin úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Barozó elnök úr azt mondta, hogy nincs növekedés stabilitás nélkül és bizalom nélkül. Hát ez banális, két triviális kijelentés. Nincs a stabilitás és bizalom, növekedés és dinamikus gazdaság nélkül. A probléma, amelyet meg tudtunk határozni a bizottság és a tanács tevékenységében, az, hogy az intézkedések, amelyeket azért hoztak, hogy megoldják a gazdasági problémákat, ezek befolyásoltak. Nem bátatlanok. Vannak olyan fiskális intézkedések, amelyek bekerülnek a jogszabályokba, amelyek súlyos bírságokkal járnak. Másrésztről a növekedés oldalán nagyon szép szavak, nyilatkozatok vannak, de nincsen költségvetési támogatás. Az eredmény világos, és lehetőségem volt két szocialista kollégámmal, eh, Ferreira eh, kollégámmal és Roberttel elmentünk Görögországba, és láttuk, hogy nem tudták az adósságot, szó, az adósságszolgáltatást kifizetni. Barozó úr azt kéri, hogy támogassuk ezt. Most mi a megoldás? A megoldás strukturális szerkezetváltás, eh, sokkal megfelelőbb költségvetésre van szükség, amely eurókötvényekkel, projektkötvényekkel támogatott. Köszönöm szépen, kolléga. A következő hozzászóló, Stolojan úr. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să exprim aici... Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném kifejezni elégedettségemet az Európai Tanács illetve az Európai Bizottság hozzájárulásával, felszólásával kapcsolatban, azzal kapcsolatban, hogy a helyzet ma egy kicsit nyugodtabb a tagországok tekintetében az adósságválság esetében. De csalódott is vagyok, csalódott, mert még az Európai Tanács után is Románia és Bulgária a Schengeni zónán kívül maradnak, annak ellenére, hogy valamennyi uh, feltételnek megfelelnek, amelyet e megállapodás követel, annak érdekében, hogy befogadhassák ezt a két országot a Schengeni térségbe. Csak egyetlen tagállam van, amely ellenzi Románia és Bulgária Schengeni térséghez való csatlakozását, és ez nem is véletlen, ugyanis ez a tagállam Hollandia, rendelkezik egy olyan párttal a kormányban, amely egy internetes weboldal tett közzé, amely az európai értékeket sérti, és sérti a személyek szabad mozgásának jogát az Európai Unión belül. Sajnálatos módon jelen pillanatig az Európai Bizottság, illetve a tanács reakciója nagyon gyenge, erőtlen volt. Ezért tehát nem gondolom, hogy az ilyen jellegű kezdeményezéseket támogathatnánk az egyik vagy a másik tagállam részéről, amelyek sértik az Európai Uniós értékeket, és reményemet is szeretném kifejezni, hogy az Európai Parlament ma délután egyértelműen ezt a kezdeményezést elítéli. Köszönjük szépen, kedves kolléga, a következőként pedig egy percre Podimata asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is szeretném elmondani, hogy biztató, hogy mindannyian elismerjük immáron, hogy ha egyoldalú módon bizonyos intézkedésekre támaszkodunk, akkor az nem fogja Görögországot megmenteni, és Európát sem zökkentik ki a holdpontról. Ez nem elegendő, fontosak a kötelezettségvállalások és a konkrét tettek és a szavak nem elegendőek. Konkrét tetteket kell tennünk, meg kell győznünk az európai polgárokat, konkrét növekedési intézkedésekre van szükség, ilyen a pénzügyi tranzakciós adó és az euró kötvény bevezetése. Szeretnék eh, mondani valamit a jósoknak is, akik a demokrácia nevében szólalnak fel, és a jólét mellett kardoskodnak, és eh, arról beszélnek, hogy hogyan is kellene Görögországot megmenteni. Mindenkinek meg lehet a maga véleménye, demokrácia van itt a parlamentben. De úgy gondolom, hogy nem kell a görögök helyett beszélni. Görögországban nagy többséggel amellett foglaltak állást, hogy megmaradnak az eurónál. Nem használhatja fel az ember a saját problémáit arra, hogy aztán más érdekeket szolgáljon valamilyen módon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy az elnök. Szeretnék még egyszer emlékeztetni arra, hogy fontos, hogy betartsuk a felszólalási időt, hiszen másként nem tudjuk időben elkezdeni a szavazást. A következő felszólaló Rangel úr 1 perc 30 másodpercben parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretném felhívni a figyelmüket egy konkrét tényre, de először is szeretnék köszönetet mondani a tanácsnak. Nem azért, mert ideálisak az intézkedések, hanem azért, mert ezek megvalósítható lehetséges intézkedések. És ma igazából már sikerült tovább lépnünk, és sokkal optimistábbak vagyunk, mint akár három vagy akár hat hónappal ezelőtt. Nagyon sok tagállam stabilizációs intézkedéseket hozott, konszolidálták, vagy most van folyamatban a közkedások konszolidálása, rendkívüli erőfeszítéseket tettek és ezeknek az erőfeszítéseknek, intézkedéseknek az alapja az Európai Uniós javaslatok. Ez nagyon fontos a stabilizáció szempontjából, hiszen fontos, hogy a lemaradásunkat le tudjuk dolgozni. A garanciákkal kapcsolatban úgy gondolom, hogy a költségvetés konszolidációja nagyon fontos, és meg vagyok arról is győződve, hogy az új szerződéssel, amelyet 25 tagállam aláírt, el tudunk indítani egy megfelelő folyamatot a növekedés be fog indulni, de csak akkor, hogyha mindenki megteszi a szükséges erőfeszítéseket, és nagyon fontos a szolidaritás a gazdagabbak és a szegények között, de fordított irányban is. Obrigado. Köszönjük szépen. A következő felszólalónk egy percben. Rócsek úr. Parancsoljon. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, ahogyan tudják, a Cseh Köztársaság az euroszkeptikus, konzervatív kormány vezetése alatt nem írta alá a fiskális paktumot. Cseh állampolgárként azt mondhatom, hogy ez egy nagy hiba, ugyanis a cseh köztársaság földrajzi, gazdasági, politikai szempontból Európa szívében található, ezért alapvető fontosságú érdekünk biztonság, politika és gazdaság szempontjából, hogy teljes mértékben hozzájáruljunk az európai integrációhoz, és ebbe beleértem a fiskális és monetáris integrációt is. Ez a cseh szociáldemokraták véleménye, és ez a véleménye a cseh társadalom többségének is, a, amely, ahogyan önök is tudják, népszavazás során kifejezte akaratát az európai szintű integrációval kapcsolatban. Természetesen a fiskális paktum nem egy egyetemes megoldás, szeretnénk több beruházást, több munkahelyet, több szociálpolitikát, de a fiskális felelősségvállalás alapvető fontosságú. Köszönöm. Köszönjük szépen, most pedig másfél percben Janekó asszony következik. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. A tanács következtetései azt mutatják, hogy van előrelépés, és tulajdonképpen elkezdtünk egy utat bejárni, de mint ahogyan mindig, vannak különböző vélemények. Szeretnénk a feszültségeket enyhíteni, de nyilvánvaló az is, hogy nincsenek olyan megoldások, amelyek mindenki számára kedvezőek. Európai megoldásokra van szükség a tagállamokban. A strukturális változások segíteni fognak az olyan államoknak, mint amilyen Görögország például. Csak így tudjuk leküzdeni a válságot, és csak így reménykedhetünk abban, hogy növekedési pályára állunk. Itt van a fiskális paktum, az európai szemeszter és egyéb intézkedések, ezek a jövőbe mutató utat felmutathatják nekünk. Ez nagyon fontos az európai polgárok számára, és nem engedhetjük meg azt, hogy a válság még súlyosabbá váljon. Közösen sikra kell szállnunk a növekedésért, és ez segíteni fog, a fiatalokon reményt ad nekik. Az áldozatok eredményekkel is kell, hogy járjanak. Szeretném kiemelni, hogy a görög népnek most igen nagy áldozatokat kell hoznia. Hiszen Görögország nem akarja feladna európai övezeti tagságát, teljesen függetlenül attól, hogy milyen vészjósló hangok szólalnak meg. Köszönöm szépen, hogy az elnök, és köszönöm szépen, hogy betartott a felszólalási időt is. Gomes asszony következik egy percben, parancsoljon. A költségvetés, illetve fiskális paktum, amelyet néhány nappal ezelőtt írtak el, a növekedés illetve a munkahely teremtés problémáját igyekszik megoldani. Hogyha a KKV-k azok, amelyek több munkahelyet teremthetnek, főként a fiatalok számára, akkor botrányosnak tekinthető a jelenlegi helyzet, ugyanis Portugáliában megfulladnak a kis és középvállalkozások, mert nem kapnak hiteleket, mert nem tudják finanszírozni tevékenységüket, akkor hogyan lehet ha esetleg kapnak, akkor is elképesztő kamatlábak mellett. Barózó úr is elismerte, hogy több mint egy billió euró sújtja jelen pillanatban az Európai Uniós gazdaságot fiskális szempontból. Hát hogyan lehet így a fiskális dömping ellen küzdeni a tagállamok körében a tranzakciós adó, amely plusz forrásokat adhat, és a pénzügyi tranzakciókat finanszírozhatná. Ezt miért nem tudjuk elfogadni? A fiatalok úgy döntenek, hogy elhagyják az Európai Uniót. Portugáliában a fiatalok munkanélkülisége 35%-ot is meghaladta, és a kormány nem tud jó kollektív szerződéseket kötni. Hát nem szégyellik magukat a jelenlegi helyzet miatt? Következő felszólalunk másfél percben. Wortmann Kólasszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy tűnik, hogy most már fordulóponthoz érkeztünk. Úgy tűnik, hogy lenyugszik a piac, és az euróvezetben talán helyre fog állni a bizalom, ahogy a tanácselnöke is ezt említette. Az indikátorok alapján azt mondhatjuk, hogy talán megindulunk a gazdasági növekedés útján. Megfelelő bizalmon alapú alapuló befektetési beruházási klímát kell, hogy kialakultsunk. Nagyon fontos ez a társaságok számára, de az egyének sajnos nem költik el a megtakarításukat, pedig hogyha költekeznének, akkor az támogathatná a növekedést, talán egy kicsit tovább kéne lépnénk. Rampai elnök úr azt mondta, hogy új növekedési stratégiára van szükség. De azért ne felejtsük el, hogy az Európa 2020-as stratégia létezik, és fontos ennek a végrehajtása, ennek megvalósítása. Hogyha nagyon őszinték akarunk lenni, akkor nem arra van szükség, hogy a tanács a parlamenthez forduljon, a parlament a tanácshoz forduljon, aztán a bizottsághoz forduljunk. Igazából szeretném felhívni a figyelmüket egy kiváló levélre, amit az állam és kormányfőknek címeztek, és ami azt tartalmazza, hogy a tanácsnak mit is kellene tennie. A tanácsnak is meg kell tennie a megfelelő erőfeszítéseket, de az államoknak is esetleg adott csökkentéssel azért, hogy az Európa 2020-as stratégiát meg lehessen valósítani. Egy sor területen, például közszolgáltatások területen lehetőség van a megtakarításra. Köszönöm szépen, következő felszólalunk egy percben, Koferáti úr. Köszönöm, elnök úr. A bizottság elnökének a ma délelőtti szavai, illetve a tanács elnökének a felszólalása még aggályosabb számomra, mint a tanácsi következtetések szövege. Egyetlen cél létezik, pénzügyi stabilitás, és azok a tevékenységek, amelyek ennek eléséhez szükségesek. Úgy gondolom, hogy ezek nagyon fontos célok, nagyon fontos ez az irány, de az egyre egyértelműbb, hogy a növekedés megfelelő feltételei nélkül rendkívül sok ember nehézségekbe fog ütközni, amikor a saját létfenntartását kell biztosítania. Algályos a helyzet, a következő hónapokban felmerül az a kockázat, hogy nem is lesz semmilyen beruházás, befektetés, és nem tudjuk megfordítani ezt a tendenciát, hatalmas szociális problémák lesznek. Viszont az kötvények nem, és a kamat kiegészítések nem akármilyen eszközök, hanem ezek szükségesek ahhoz, hogy több millió ember számára pozitív jövőt tudjunk biztosítani. Nagyon szépen köszönöm. Másfél percben Hökmárk úr kapszót parancsoljon. Elnök úr, hogyha az európai gazdaság problémája az volna, hogy túl kevés közpénzt költünk, és túl kicsi a hiány, akkor semmiféle gond nem lenne. Azért mondom ezt, mert az itteni vita alapján az a benyomás keletkezhet, hogy a közpénzek kiadásának növelésével és a hiány növelésével oldhatjuk meg a problémánkat, ezáltal tudnánk szociális kohéziót, társadalmi összetartást teremteni, és gazdasági növekedést. Ennek épp az ellenkezőjét látjuk. Az ellenőrizetlen közkiadások, a túl nagy hiány alása a társadalmat, a szociális biztonságot és akadályozza a növekedést. Ez a valóság. És akik azt gondolják, hogy a közpénzek kiadásának növelése jelenti a problémáink megoldását, hát nézzenek csak körül, nézzék meg, milyen problémákkal küzdködünk ma. A másik oldalon valamilyen módon ösztönzőket kell teremtenünk arra, hogy a gazdasági növekedésbe induljon. Fontosnak tartom, hogy a bizottság megértse, hogy a szociális kohézia, társadalmi összetartás és a szociális biztonság felé vezető út nem párhuzam, párhuzamos a növekedéssel. A növekedés és a szociális biztonság a legfontosabb Európában jelen pillanatban, ezért szeretném a bizottságot arra biztatni, hogy a belső piaci reformokkal haladjon előre, haladjon előre a versenyképességi reformokkal a tagállamokban, annak érdekében, hogy az Európai Unió valóban a világ legnagyobb piaca legyen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Következő felszólalónk. Plámasszony, egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy érdeklődéssel vettem részt ebben a vitában a tanács következtetéseivel kapcsolatban, és világosan szeretnék elmondani valamit. Igen, szükség van a fiskális stabilitásra és a növekedésre is, de ahhoz, hogy elérjük a növekedést, először is egy konkrét beruházási tervre van szükség, és meg kell találni ennek a forrásait, azonosítani azokat. Illetve beazonosítani a munkahelyteremtési és növekedési potenciált, ugyanis nagyon sok polgárnak, főként a fiataloknak, illetve a nőknek szükségük van munkahelyekre létre kell hoznunk ezeket a munkahelyeket, illetve egy problémát is szeretnék felvetni. Ha megvan ennek az irányelvnek az alapján a pénz, akkor Miért blokkolják azt még mindig az Európai Tanácsban? És ha ez igaz, ha növekedésről, munkahelyteremtésről, szociálpolitikáról beszélünk, illetve az anyasági szabadságról, akkor miért blokkolják ezt az irányelvet még mindig a tanácsban? Remélem, illetve, hogy szeptemberben Románia és Bulgária csatlakozhat a sengenítések. Köszönöm szépen, egy percben, egy perc 30 másodpercben kellem úr parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. A mai ülésnek az üzenete az, hogy most már a végrehajtásnak az ideje érkezett el. A tagállamok hatékonyan végre kell, hogy hajtsák azokat a vállalásokat, amelyeket az Európai Tanácsban tettek. De a legnagyobb problémák még mindig a, ezek a lépések. Pénzügyi szabályzatokra van szükség, új befektetésekre van szükség ahhoz, hogy hatékony tudásalapú gazdaságot tudjunk építeni, csökkenteni lehessen a bürokratikus terhet a KKV-kon, és hogy folyamatosan biztosítani tudjuk a gazdaság élénkülést. A legfontosabb, hogy határozottan kell használni az alapeszközöket, amelyeken az európai közösségek alapulnak. Ez pedig az egységes piac. Barozó elnök úr ma politikailag korrekt kifejezéseket használt, az egységes piac elmélyítését mondta. Joseph Doll arra emlékeztetett minket, hogy az egységes piac 20. évét éljük, és egy pontos tervezetet állított fel a végrehajtásra a bizottság. Úgyhogy itt az ideje, hogy végre véget vessünk a hezitációnak, és teljes mértékben megvalósítsuk az egységes piacot. A protekcionista irányvonal az nem hatékony, ezt föl kell számolni, hiszen az Európai Unió gazdasági és politikai hitelességét ássa alá. The next speaker is... Köszönöm szépen, a következő felszólalónk Gualtieri úr, másfél percben parancsoljon. Köszönöm érthető, hogy félünk ezektől a veszélyektől, de nem szabad megfeledkeznünk azokról a hibákról és azokról a késedelmekről, amelyek az utóbbi éveket jellemezték, illetve az ö, Európai Központi Bank fölépését az olasz kormányal szemben. Hatalmas strukturális problémák vannak, az utóbbi hónapok politikája ezeket nem oldották meg. A fizetés deflációs politika, illetve a e, szigorú intézkedések nem tarthatók fel gazdaságilag, szociális, szociálisan és politikailag nem elfogadható. Fejezzük be ezt az irányvonalat. Úgy gondoljuk, hogy pénzügyi adózási felelősség mellett a beruházások és a kereslet élénkítése lehetséges. Méghozzá akkor, hogyha a gazdagságot jobban osztjuk el, igazságosabban, hogyha az Európai Unióban nagy beruházásokat indítunk be, hogyha közösen kezeljük a tartozásokat egy alap keretei között. A közösségi eszközök az eszközök csak, de politikai támogatásra is szükség van. A francia választások 2014-ben lehet, hogy új irányvonalat indítanak be, és a valós európai gazdasági kormányzás emiatt nem tud megvalósulni. Köszönöm szépen Gualtieri úrnak, most pedig 1 perc 30 másodpercben Keresz úr kap szót, parancsoljon. Elnök úr, hölgyeim és uraim! Nem volt drámai, viszonylag nyugodt volt a csúcs. És talán jobb lenne, ha egyébként is komolyabban elnénk hozzá a dolgokhoz, és kevéssé drámai módon. Talán kevéssé mutogatnánk egymásra, kevéssé keresnénk másnál a felelősséget, sokkal inkább kritikusak lennénk önmagunkkal. Nagyon jó volt, hogy nem a Merkel sár közé eh, dóval foglalkoztak annyira, hanem sokkal inkább a csúcs tényleges témáival. Hölgyeim és uraim, fontos lenne, hogy kevéssé kritizáljuk egymást, és inkább cselekedjünk e helyett. Itt van a közös piac, hajtsuk azt végre a tagállamokban. Itt van a kisvállalkozói intézkedéscsomag, hajtsuk végre azt is. Itt van az Európa 2020 stratégia, hajtsuk végre ezt is. Itt vannak a szabályaink a kis és középvállalkozásokra vonatkozóan, itt van a teszt a KKV-k számára, hajtsuk végre ezt a tesztet. A bizottság javaslatokat tesz, fontos, hogy a tagállamok éljenek a lehetőségekkel, elfogadják a javaslatokat annak érdekében, hogy politikailag eh, hitelesek és cselekvőképesek legyenek az európai intézmények. Tudjuk, hogy eh, meg kell növelni a válság eh, alapkeretét. Fontos, hogy végrehajtsuk az intézkedéseket. Itt van a koszovói probléma, és ez nem csak Szerbia problémája. Az Európai Unió öt tagállama nem hajlandó el ismerni Koszovót független államként, meg kellene tenniük ezt végre, ezt a lépést. Fontos, hogy kevesebbet kritizáljunk és a végrehajtásra koncentráljunk. Köszönöm szépen. Most következik a spontán felszólalások listája. Annyit már elő járóban is elmondhatok, hogy nem leszek a legnépszerűbb. Öt percet szántunk erre, nagyon-nagyon kevés az időnk. Ez azt jelenti, hogy egy percre kap öt felszólaló felszólalási időt, ez azt jelenti, hogy minden harmadik képviselő tud csak felszólalni, mert 15-ön, 5 jelentkeztek. Meszeljev asszony, Meszeljev Kukovics asszony, Tabasdi, Tabajdi úr következik utána, Luhán úr, López Aguilar képviselő, majd Bronz úr. Ők lesznek tehát a felszólalóink. Elsőként tehát Márcéljev asszony parancsoljon. Die Ansch... Ah, gospod predsednik, eh, za Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy megadta a szót. A tanácsi következtetések eh, célja a megtakarítás, a eh, szigorú intézkedések és a fejlődés támogatása, de 5,5 millió fiatal munkanélküli számára nagyon fontos az oktatás, a képzés, pontosan azért, hogy ezek a fiatalok vállalni tudjanak például kockázatokat, vállalkozási kockázatokat, hiszen ezzel lehetne beindítani ezt a tevékenységet. Viszont anélkül, hogy ösztönző eszközöket alkalmaznánk, ez nem fog működni, és pontosan ezért a tudás kell, hogy a középpontban álljon, és a vállalkozási kultúrát, az ezzel kapcsolatos fiatalok képzését

Köszönöm szépen, következő felszólalunk egy percben Luán úr parancsoljon. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Problematica Schengen consider că menținerea opoziției manifestată de Olanda în ceea ce privește aderarea României și a Hollandia által képviselt ellenzése a EU, Románia és Bulgária Schengeni térséghez való csatlakozásának, ez az Európai Unió értékeinek megsértése. A holland álláspont ahhoz vezetett, hogy döntés született a Schengeni térséghez való csatlakozásunkkal kapcsolatban, és az bizonyította újra, hogy minden tagállamnak vannak egyenlő felelősségei, ugyanakkor viszont nem mindenki élvezheti ugyanazokat a jogokat. Az egyes vezetők populista megnyilvánulásai, az egyes politikusok populista megnyilvánulásai csak csökkenték az Európai Unió hatalmát és az Európai Uniós politikusok iránti tiszteletet. Mivel megfelelünk valamennyi feltételnek a csatlakozáshoz, arra kérem az Európai Uniós felelősöket, hogy alkalmazzanak minden intézkedést annak érdekében, hogy hozzájárulhassanak az Euró- a Schengeni térséghez csatlakozásunkhoz. Köszönjük szépen, López Aguilar képviselő egy percben parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon sokszor szóltam hozzá az Európai Tanács következtetéseivel kapcsolatos vitáival, de nem az eurozónával kapcsolatban fogok szólni, illetve a pénzügyi stabilitás hiánya kapcsolatban, hanem az Európai Unió lényegével kapcsolatban szólnék hozzá, ez pedig az, hogy egy jogközösség vagyunk, a személyek szabad mozgása, illetve a Schengeni térség alkalmazása. Az Európai Parlament júniusban megszavazta, hogy Románia és Bulgária csatlakozhasson a Schengeni térséghez. Meg kellett felelniük egyes feltételeknek, és a tanács pedig úgy értékelte, hogy meg is felelnek ezeknek a feltételeknek, és elhalasztotta mégis ezt a döntést, és a 2012. szeptemberi bel- és igazságügyi tanácsra halasztotta ezt a döntést. Én azt követelem itt, hogyha Románia és Bulgária valóban megfelelnek ezeknek a feltételeknek, akkor ha csatlakozzanak a Schengeni térséghez. Az Európai Unió a Schengeni térség megerősítésén dolgozzon. A francia kap kampány pedig azzal fenyeget, hogy helyreállítják az Európai Unió belső határait, és negatív hangulat alakul ki az Európai Uniós polgárok között. Hát, Köszönjük szépen, Bronz úr egy percben. Uh, the treaty on fiscal discipline a fiskális szerződés nem arról szól, hogy milyen jók, milyen megfelelőek a projektek az Európai Unióban. Igazából egy monetáris öltözetbe helyezzük az európai, az euróövezet tagállamainak a fiskális politikáját. Ezek nem rugalmas diktátumok, és nem tartalmaznak praktikus megoldásokat. A államok nagyon kellemetlen helyzetbe kerülnek a gazdasági megszorító intézkedések következtében, és emiatt növekszik a munkanélküliség és a költségvetés még nehezebb helyzetbe kerül. Túlértékelt valutával ez az egyetlen dolog, amit exportálni tudnak. Igazából az övezetet az értékek övezetévé kellene alakítani, és export vezette növekedést kellene támogatni pedig kormányok kell, hogy támogassák a befektetéseket, és minden csak, eh, minden nem lesz lehetséges az, európai, az vezetem belül. Nagyon szépen köszönjük. A bizottság nevében most Sefcovics biztos úr kapja meg a szót, parancsoljon. Much Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Az elnök nagyon sok kérdést megválaszolt már, úgyhogy ha megengedik, akkor azok a azokra a kérdésekre reagálnék, amelyeket az imént említettek, munkahelyteremtés, növekedés, illetve a növekedéshez hozzájáruló beruházások. Szeretném biztosítani a képviselőket azzal kapcsolatban, hogy a munkanélküliség, főként a fiatalok körében kialakult munkanélküliség egyike az öt prioritásnak, amelyre összpontosítani szeretnénk az idei évben. Ez az éves növekedési felmérésnek az eredményeként jött, létre, illetve az európai szemeszternek az egyik fő prioritása. A nemzeti reformprogramokat megvizsgáltuk az egyes tagállamokban, és ez a prioritás előkelő helyen szerepel, ugyanis jól tudjuk, hogy a polgárok számára ez mennyire fájdalmas, és milyen nagy nehézségeket támaszt ez a gazdaságokkal szemben. A bizottság azonban tovább is lép, mégpedig oly módon, hogy egy teremtési szakpolitikai csomagot fogunk összeállítani áprilisban, és igyekszünk az Európai Unió részéről részéről támogatni a tagállamokat abban, hogy a munkaerőpiac jobban működjön, és a munkahelyteremtés számára jobb feltételeket teremtsünk. Szeretnénk arra összpontosítani, hogy milyen lehetőségek alakulnak ki a teljes gazdaságban, ugyanakkor viszont szeretnénk egyre jobban összpontosítani azokra a területekre és szektorokra, ahol nagy potenciált látunk az új munkahelyek számára, mint például az információs, kommunikációs technológiák, az IKT szektor, illetve az egészségügy. Szeretnénk foglalkozni azokkal a problémákkal és akadályokkal is, amelyek akadályozzák a munkaerő szabad áramlását, illetve a munkaerő mobilitását az Európai Unióban, és szeretnénk főként a fiataloknak segíteni, akikre soha nem látott nyomás nehezedik a munkaerőpiacon. Jól tudjuk, hogy a 7,5 millió fiatal, aki nem rendelkezik munkával, sem képzéssel, oktatással, számukra valamilyen megoldást kell találnunk. Konkrét ötleteket szeretnénk a tagállamok elé terjeszteni, velük együtt, illetve a szociális partnereinkkel együtt szeretnénk, szeretnénk ezeket megvalósítani. Természetesen azt szeretnénk, hogyha minden európai fiatalnak nagyon rövid időn belül az tanulmányok befejezése után vagy munkahelyet találjon, vagy pedig továbbképzésben vegyen részt, vagy átképzésben vegyen részt. De használjuk ki a fiatal generáció potenciáját az Európai Unióban. Ehhez pedig megpróbáljuk javítani azokat az eszközöket, amelyek segíthetnek a fiataloknak a munkahelyek keresésében. Egy új rendszert szeretnénk Szeretnénk egy olyan rendszert kialakítani, amely segít a fiataloknak a munkaerőpiacon való boldogulásban. A kérdés azonban az, hogy honnan szerezzünk ehhez pénzt, honnan szerezünk beruházást a gazdaságban, főként a megszorítások időszakában, ahol a költségvetés konzolidációja nagyon fontos, világos prioritás, ne is gondoljunk azokra a drámai eseményekre, amelyek az elmúlt hetekben történtek úgy gondoljuk és hiszünk abban, hogy sokkal többet érhetünk el azzal a pénzzel, amely az EU alapokban rendelkezésre áll. Eddig 22 milliárd euróval rendelkeztünk igyekeztünk az Európai Szociális Alapban, illetve 62 milliárddal a strukturális és kohéziós alapból, amelyeket még nem költöttek el, úgyhogy szeretnénk, hogyha a tagállamok megnéznék újra prioritásaikat ennek elköltésében, hogyan lehet aktív munkaerőpolitikákat megvalósítani, hogy munkahelyeket teremtsünk fiatalok számára elsősorban, de minden európai számára. Számos elképzelést említettek, hogy hol lehetne több jövedelmet generálni, illetve több beruházást kieszközölni. Én azt hiszem, hogy ebben teljesen megegyezünk, ugyanis az Európai Bizottság, és ezt önök is jól tudják, a pénzügyi tranzakciós adó bevezetéséből, hogy nagyon keményen dolgoztunk a tagállamokkal, hogy meggyőzzük őket, ugyanis egyhangú döntésre van szükség ezzel a témával kapcsolatban. És haladunk a projekt alapokkal, a projekt kötvényekkel kapcsolatban is, 230 milliót használtunk már fel az EU költségvetésből, és összesen így 700 milliót sikerült felhasználni, összesen pedig 3 milliárd euró áll rendelkezésre az IKT projektekkel kapcsolatban, amely munkahelyeket teremthet, illetve az Európai Unió versenyképességét javítja. Tudják, hogy támogatjuk a saját források kérdését, és mindig kiemeljük, hogy minden egyes tárgyaló értekezleten, amelyet a tagállamokkal tartunk, ez előkerül, és önök is tudják, hiszen saját tárgyalóiktól is hallhatják ezt, hogy mennyire nehezek ezek a tárgyalások. De ha átláthatóbb költségvetést akarunk, illetve kevesebb drámát az éves pénzügyi alap tárgyalásain nagyon szilárd, határozott saját erőforrásokra van szükség. És még valamit szeretnék mondani, hogy ha megnézzük a befektetési politikát, az egyik legjobb befektetési eszközünk az EU-ban az Európai Uniós költségvetés. A világon hol van olyan költségvetés, ahol a költségvetés 94%-át visszaforgatjuk a tagállamokba, mely támogatja azokat a programokat, politikákat, amelyek növelik a tagállamok versenyképességét partnerségét, kohézióját. Mi így tekintünk a költségvetésre az Európai Unióban, és szerintem nagyon gyakran ezt figyelmen kívül hagyjuk. Nagyon szépen köszönöm támogatásokat a az egységes piacsal kapcsolatban, illetve, hogy gyorsabban vizsgáljuk meg javaslatainkat, ugyanis azt gondolom, hogy ha az egységes piac potenciáljait kihasználjuk, akkor nagyon sok munkahelyet teremthetünk az utolsó szó pedig Romániával, Bulgáriával és a Schengeni térséggel kapcsolatban a bizottságnak nagyon világos az álláspontja. Úgy gondoljuk, hogy a két ország megfelel a feltételeknek, és azt gondolom, hogy ennek a két országnak már a Schengeni térség tagjainak kellene lenniük. Köszönöm. Köszönjük szépen a biztos úrnak. Köszönjük ezt a második felszólalást is, és ezzel lezárjuk a vitát ezzel a napi rendi ponttal kapcsolatosan. Előjáróban jelzem a következő napi rendi ponttal kapcsolatban, hogy már most késedelem